Iniziamo, anche se molti colleghi ancora non ci hanno raggiunto, ma il tempo passa. Kedves kollégák, még nincs mindenki itt, de elkezdjük a munkát, mert az idő megy, és 16 óra 30-kor be kell fejezzük ezt az ülést. Mert ahogy önök is tudják, 16.30-ra jön a számvevőszék, és Kreten úr pedig előterjeszti majd a jelentését. Tehát mindenképpen meg kellene kezdeni kislekedés nélkül, és elkezdeni ezt a nagyon fontos műhely munkát. Kedves kollégák, a mezőgazdászoknak a helyzetét az élelmiszer láncon belül nagyon jól ismerjük, foglalkoztunk ezzel 2012. január 19-én, és a, az élelmiszer lánc kérdéseivel, ennek specifikus szabályaival és struktúrájával foglalkoztunk. A jelentésben megállapítottuk, hogy egyre bizonytalanabb a mezőgazdasági jövedelmek sorsa és a hosszú távú beruházások. A különböző élelmiszerválságok, ugyanakkor nem jelentik azt, hogy ha a fogyasztónak magasabbak az árak, hogy a gazdálkodók is többet kapnak az áruért. Ezért a közös agrárpolitika keretében foglalkozunk a specifikus szabályokkal, és az új közös agrárpolitika keretében kívánjuk ezeket a kérdéseket tárgyalni. Catherine Del Conte Nanti Egyetem kép, kutatóját, valamint a Bodigel urat szeretném bemutatni a Nemzeti Kutató Intézettől, ugyancsak Nantból. Először a professzor asszonynak, Catherine Delkontnak adom meg a szót. 15 perce van arra, hogy a tanulmányát ismertesse, majd pedig ö, ö, kérdéseket lehet feltenni, és utána ismételte megadom. Tehát akkor már is önné a szó, asszonyom. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelen jelentésnek a tárgya először is az, hogy a verseny pozitív jogot vizsgáljuk a mezőgazdaság tükrében. Második feladata pedig, hogy az új elemeket elemezzük, illetve azokat a rendelkezéseket, amelyek a különböző ágazatok szervezet, szervezésére és a konkurenciára, versenyre vonatkozik. Cél, hogy ajánlásokat tegyünk annak megfelelően, hogy figyelembe vegyük a specifikumát a mezőgazdaságnak, és helyreállítsuk az egyensúlyt az élelmiszerláncon belül. Na most mi is a kiinduló pont? A kiinduló pont természetesen a 42-es pontja a szerződésnek, egy olyan pont, amely kimondja, hogy azon szabályok, amelyek a versenyre vonatkoznak, nem alkalmazandóak a termelésre és a mezőgazdasági termékek előállítására és az egyes mellékletben szervező szereplő termékekre, csak olyan mértékben, ahogy ezt a római szerződésben a tanács meghatározta, illetve a tanács, meghatároz, a tanács és a parlament határozza meg a továbbiakban. Tehát a kirinduló pont a 42-es cikk, amely elismeri azt, hogy a mezőgazdaság egy sajátos terület, és azt is eh, megfogalmazza, hogy a közös agrárpolitikának szociális funkciója van. Ez a közös szociális funkció az, amit figyelembe kell venni, akkor, amikor a versenyszabályok kerülnek alkalmazásra. Most hogyan került ez megvalósításra, alkalmazásra ez az alapelv a közösségi jogban? és hogyan alkalmazzák ezt a mezőgazdaságra. Az első az a 2662-es rendelet, ami a mezőgazdaságra vonatkozó rendele, versenyrendelet. Érdekes megegyezni, hogy az 1962-es rendelet, ez megfordította a 42-es cikknek az alapfilozófiáját, mert még egyszer ismétlem, hogy a 42-es cikk azt mondta, hogy a versenyszabályok csak olyan mértékben alkalmazandók, amilyen mértékben ezt meghatározza a tanács, holott a 62-es rendelet ezt visszájára fordítja azzal, hogy kimondja először is, hogy alapelvként a versenyszabályok alkalmazandóak a mezőgazdaságra, és kizárólag néhány kivétel lehet a különböző illegális megállapodások kivédésére. És ez a logikai bookfence, ez az elv, ez a kivétel nem csak a 2662-es rendeletben található meg, hanem a 2006-os rendeletben is, amely ezt kiváltotta, illetve a jelenleg hatályban lévő rendeletben, és még azt is mondanám, hogy a abban az alkalmazásban, amit ezen kivételekkel tesz a bizottság, illetve eh, amit megfogalmazott az Európai Unió bizottsága. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a mi kiinduló pontunk az az, hogy csak a tanács fogalmazta meg a kiindulást, és utána a jelenlegi pozitív jogban 1962 óta ez az egész visszajára fordult, mert a versenyszabályokat alkalmazzuk, és azok alól van néhány kivétel, ezek pedig a különböző ö, megállapodásokra vonatkoznak. Milyen kivételek vannak? Három típusú van. Az első, amik azon gyakorlatokra vonatkoznak, amit a nemzeti piaci szervezetek területén van, ezek fokozatosan el kell, hogy tűnjenek, mert a nemzeti piaci szervezetek is eltűnőben vannak. A második azon megállapodások, amelyek azért szükségesek, hogy elérhetőek legyenek a kap célkitűzései, és végezetül a harmadik típusú kivételek, amelyek jelenleg a pozitív jogban vannak a 176-os cikkében a rendeletnek, és ami szakmaközi kivételek. Végezetül a versenyszabályok alkalmazásáról azt mondhatjuk, hogy 1962 óta a versenypolitika uralkodik a kap fölött. A specifikus helyzet, ami, vagy rendszer, amit a kapra alkalmaztak, ez tovább korlátozódott azzal a szabályokkal, amiket a tanács, illetve a bíróság állapított meg. Ez azt jelenti, hogy tényben egy funkcionális hierarchia jött létre, a versenypolitika és a mezőgazdaságpolitika között, miközben ez a hierarchia nem jelenik meg a szerződések szövegében akkor mi is az a keret, ami az új 666-os javaslatban van. A javaslat az az, hogy először is terjesszük ki azon szabályokat, amelyek a jelenlegi előírásokban vannak, például a gyümölcs, zöldség, dohány, bor és bizonyos mértékben a tejre vonatkozik. Ez kerüljön kiterjesztésre az összes területre, és különösen a szakmai szervezetek elismerésére. Ez érinti a termelői megállapodásokat és a szakmaközi megállapodásokat, illetve a tejben, tejszektorban, tejágazatban a kapcsolatok szerződés befoglalása. És ez 2012. márciustól. A javaslatokat illetően D, puisque cet article 106 D a 106D cikk egy új újdonságot vezet be, ami eléggé meglepő tekintettel arra, hogy bevezet egy tilalmat, a domináns helyzet tilalmát, ami azonban nem, jelen, nem ö, szerepel a versenyjogban. Ez megtiltja a különböző szervezeteknek, hogy domináns helyzetet foglaljanak el. A közösségi jog ezzel szemben nem bünteti, csak a domináns helyzettel való visszaélést magát, a domináns helyzetet nem. Tehát ez egy olyan rendelkezés, ami már eleve ellentétben van a, verseny, a közjogi versenyjoggal. Egy másik elem van, a 111-es cikk, hogy ahhoz, hogy reprezentatívnak lehessen tekinteni egy szervezetet, a szervezeteknek domináns helyzetben kell lenniük. És végezetül ez a rendelkezés ellentmondásban van azon célkitűzésekkel is, amelyek a 85-ös preambulum bekezdésben került megfogalmazásra. Ennek a célja, hogy a szereplők koncentrációját erősítse és a tárgyalási pozíciókat javítsa gazdasági partnereikkel szemben. Mivel a szerződés befoglalásokról is szó volt, ezeket végül a 261 per 2012-es rendelet erősítette meg, ami megerősíti, hogy írásos szerződéseket kell létrehozni minden egyes tejszállításra. A javaslatnak a lényege véleményünk szerint a versenyszabályt érinti. Ezek a versenyszabályok semmiben sem módosítják azt az alapelvet, amely szerint a versenyszabályok a mezőgazdaságra is alkalmazandók. Ismételten megfogalmazzák, hogy a ö, a versenyszabályok vonatkoznak a mezőgazdaságra, és csak bizonyos kivételek vannak. Ismételem, hogy ennek az új ö, domináns eh, helyzet eh, tilalma az, ami újdonságként jelenik meg. Ami pedig a ö, eh, horizontális megállapodásokat illeti, tehát a termelők megállapodásait, itt egy kiterjesztés jött létre, amit a pozitív jogban ö, találunk. A az árra való, árral kapcsolatos záradékok tilalma jelenik meg, és a fő tilalom, ez pedig a domináns helyzetekkel való visszaélés, ami a tilalom. Ami a szakmaközi helyzetet illeti, nincs lényegi újdonság a jogszövegben, csak a kiterjesztése a kivételnek, ami korábban kizárólag a gyümölcsre és zöldségre vonatkozott. Végül a konkurencia eh, területén azt mondhatjuk, hogy a bevezetett eh, változások minimálisak, annak ellenére, hogy milyen eh, ambiciózus célok jelennek meg többek között a preambulum bekezdésekben, tehát például a tárgyalási pozíciók erősítése a ö, minden területen. Arra mondhatjuk még, hogy ezek a jogági változások felvetnek további kérdéseket, többek közt azt, hogy mi a hatékonysága a rendelkezéseknek, illetve azon céloknak, amiket el akarunk érni. És ez a, tulajdonképpen az elsőbségét mondja ki a versenyjognak szemben az agrárpolitikával. Milyen ajánlásaink vannak ezek után? Először is megpróbáltuk megfogalmazni azon meg javaslatokat, amelyek segítenek a következő célok elérésében. Először is helyreállítani az élelmiszerlánc egyensúlyát, és megadni a mezőgazdaságnak egy megfelelő szabályozási keretet, figyelembe véve a mezőgazdasági ágazat összességének specifikumait. Következő cél, hogy a mezőgazdászokból és a szakmai szervezeteikből igazi szabályozó szereplőket hozzunk létre. Ez azt jelenti, hogy lehetővé válik, hogy a 39-es cikk és a kapnak a céljai a múltbeli változások tükrében kerüljenek értelmezésre, illetve figyelembe véve a jövőbeni változásokat, amik a reformban fognak majd megvalósulni. És végezetül az is még egy cél, hogy javítsuk a koherenciát a jogszövegek között, amik vonatkoznak a mezőgazdaságra, és ezen jogszövegek alkalmazása közötti koherenciát. Ez az, amivel foglalkozik jelenleg a bizottság és a az Európai Unió Bírósága. Tehát a javaslataink tükrözik egyfelől a pozitív jogot, a kivételektől eltekintve, és a kivételeknek a hatékonyságát is célozzák az ajánlások azon javaslatokra összpontosítunk, amelyek központi fontosságúnak tűnnek. Először is itt vannak például a versenyszabályok a 144-es cikket és a kivételeket tekintve, amik a kap céljait és a horizontális szervezetek alóli kivételeket jelentik. Javasoltuk, hogy a, a szervezet a különböző megállapodásoknak a kompatibilitását tételezzük fel. Ez azt jelenti, hogy a az egyezmények és a gazdálkodók és szervezeteik megállapodásait úgy kell tekinteni, hogy ezek a 39-es cikkenek és a kapnak a céljait követik. Tehát a bizonyítás terhe ezáltal megfordul, tehát a bizottságnak kell bizonyítania, hogy ezek az egyességek, megállapodások, ezek sértik az elérendő célok megvalósítását. Második javaslat a 144-es cikkel kapcsolatban, hogy töröljük el a domináns helyzetnek a tilalmát. A szakmaközi szervezeteket illetően nem javasoltunk lényegi módosítást a jogszövegben. Ezzel szemben feltettük azt a kérdést, hogy szükséges-e vagy sem fenntartani ezen megállapodásoknak az előzetes bejelentését a bizottság irányába. Ezzel továbbra is kérdőjel, de hogyha ezt a bejelentési kötelezettséget fenntartjuk, akkor az is szükséges, hogy ugyanakkor egy kategóriánkénti kivételi listát is elfogadjunk, hogy fel tudjuk vázolni, hogy melyek azok a pozitív záradékok vagy megállapodások, amelyeket úgy tekintjük, hogy a versenyszabályokkal összeegyeztethetők. Amint egy ilyen pozitív lista megjelenik, vagy egy rendelet formájában, vagy egy mellékletben, akkor feleslegessé válik az előzetes bejelentés, mert a szereplők maguk el fogják végezni az önértékelést úgy, ahogy ez történik a versenyterületen, a versenyszabályokban, hogyha egy kivételi rendeletet kell létrehozni kategóriánként a szakmaközi megállapodásokra, akkor nagyon fontos eh, hangsúlyozni azt, hogy egy ilyen kivételi rendelet mindenképpen a tanács és a parlament kompetenciája alá tartozna a szerződés 42-es cikke értelmében. Ez azt jelenti, hogy ebben kellene meghatározni, hogy a versenyszabályok milyen mértékben vonatkoznak a mezőgazdaságra, és ugye erről szól a szerződés 42-es cikke. Végezetül pedig a szakmaközi megállapodásokkal kapcsolatban még fontos hozzátenni egy másik, egy újabb rendelkezést, ami lehetővé teszi, hogy a válsághelyzeteket kezeljük, és egy prompt azonnali reagálást tesz lehetővé válsághelyzet esetén. Olyan esetekben, mint amiket például a közelmúltban is tapasztaltunk zöldség és gyümölcs területen további ajánlás, ami megint csak fontosnak tűnik, a 144-es, 145-ös cikkkel kapcsolatban, tehát hogy milyen versenyszabályok vonatkoznak a megállapodásokra, hogy szűnjön meg a tiralom, ami a, az ár megállapításra vonatkozik. A azon záradékok, amik megegyezéseket fogalmaznak meg, ezeken nagyon helyén valóak voltak mindaddig, amíg közös mezőgazdasági politika volt, ami administratív árakra épült. Amint a az administratív árak, még ha vannak is, de nem ugyanazt a funkciót töltik be, mint korábban, ami a piacirányító szerepet játszottak, akkor ezek feleslegessé válnak, sőt ellentétesek az elérendő célokkal, és értelmetlen fenntartani az ár rögzítési záradékok tilalmát. Tehát független attól, hogy horizontális megállapodásról van ez szó a ö, gazdálkodók között, vagy ö, vertikális megállapodásokról a szakma között, feleslegesé válnak ezek a ö, tilalmak, és az európai ö, jogszabályok e tekintetben sokkal szigorúbbak, mint az amerikai ö, hasonló rendelkezések. Ugyanebben a logikában erről már volt szó, de fontos -e megemlíteni, törölni kellene a domináns pozícióra vonatkozó tilalmat is. végezetül, és ezzel fogom befejezni, mert azt hiszem, hogy az időm tulajdonképpen már le is járt. Ezek a szerződéses kapcsolatokra vonatkoznak a 104-es és 105-ös cikkek, ezúttal a már a pozitív jognak a részei a 145-ös cikken keresztül, amelyik a 2012-es rendelet részei. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a szerződésbe foglalás meddig kell, hogy terjedjen, illetve hogy egységesítésre kerüljenek-e a szerződések. Az elérendő cél és az átláthatóság a, a tárgyalásoknak eh, itten a döntő fontosságú azért fontos, hogy írott szerződések legyenek, ez eh, állíthatja helyre, eh, helyre az egyensúlyát a szerződéses kapcsolatoknak. Fontos, hogy ez minden ágazatra kiterjedjen, az átláthatóság és a szerződéses kapcsolatok egyensúlya nem korlátozódhat csak a tejágazatra. Következésképpen érdemes elgondolkodni azon, hogy egy szabály, egy rendelet kerüljön bevezetésre, ami előírja valamennyi ágazat számára az írásos szerződés kötelezettségét. Ezzel a tanulmányal kapcsolatban zárszóként azt mondhatjuk, hogy a versenypolitika, amelyet a mezőgazdaságra alkalmazunk, tükröznie kell, tükröznie kell ennek az ágazatnak a specifikumát, nem pedig azt eltüntetni. A második észrevétel hogy kizárólag egy jogalkotási akció az, ami kiválthatja és igazolhatja a versenyszabályok alkalmazását a mezőgazdasági termékek előállítása és forgalmazása területen, és kizárólag egy jogalkotási változás tudja a megfelelő kivételeket is megfelelően kezelni, mind a bizottság, mind pedig a bíróság részéről. Tehát azt mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy a 42-es cikknek visszaadjuk az eredeti értelmét, értelmezését és az eredeti filozófiáját, ehhez mit kellene tenni? Először is el kellene gondolkodni azon is, hogy mi legyen a legfontosabb elemével az egész jogszabálynak, tehát vagy módosítani, vagy ö, újra kellene fogalmazni az 1184 per 2006-os rendeletet. Ahogy ezt elmondtuk, az 1962-es rendelkezések ma már nem indokoltak. Tehát véleményünk szerint csak ezen változások, teszik lehetővé, hogy megfelelően változzon a mezőgazdasági terület, és a specifikumokat is figyelembe vegyük. Köszönöm. Grazie. Grazie molto la professoressa Caterine de Con. Nagyon szépen köszönjük ezt az előadást. Köszönet a Nanti Egyetem professzorának az előadását, rendkívül érdekes hozzájárulás volt a munkánkhoz, egy nagyon fontos kérdéskörben, és nagyon jó, hogy a professzorok is hozzájárulnak a mi munkánkhoz. Ez fontos és hasznos, és sok mindent tisztázott, tehát köszönjük még egyszer. És akkor most következik a vita. Azt követően természetesen ö, válaszok is lesznek majd a feltett kérdésre. Michel Dorten, Michel. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani az egész csapatnak, amely ezeket a munkálatokat végezte, és amelyet most bemutattak nekünk. Ahogy elhangzott, szerintem a fő kérdés, Ez egy központi kérdése a KAP reformjának, még akkor is, hogyha egész mostanáig nem nagyon beszéltünk erről. Egy olyan ö, légkörben, amikor kevés a pénz, kevés a pénz a piac szervezésre, irányításra, szerintem a rendelkezéseket, a szabályozást kell úgy alakítani, hogy meglegyenek azok a hatások, amik a pénzszükét ellensúlyozzák. Azzal kapcsolatban, amit az imént bemutatásra került, fontosnak tartom megegyezni, hogy a mezőgazdaságra vonatkozó jog az sokkal korlátozottabb, mint a versenyszabály általánosságban. Ennek több példáját is láttuk, és ez a doktrina arra épül, hogy a kap úttörő jellegű, és orientáló árak voltak, aminek az volt a célja, hogy útmutatást nyújtsanak a piacnak, biztosítsa bizonyos mértékig a piacot, illetve a jövedelmet a gazdálkodóknak, és a ezt az adminisztratív ár szabályozást feladtuk, és egy piacpolitikát fogasztunk el, ha jól értettem. Ez ebből logikusan következik, hogy a versenyjog nem specifikusan a mezőgazdaságra kell, hogy vonatkozzon, de ugyanazokat a tulajdonságokat kell biztosítani, mint ami a piac egyéb területére is vonatkozik. Ez az első felvetés. A második dolog, szerintem ez elég jól kimondásra került, hogy sajátosság a mezőgazdaságnak, hogy teljesen szétesik, atomizált az ügyfelekkel szemben. Ez az, amire választ kell találnunk. Tehát egyrészt lemondtunk a piacnak az állami irányításáról, azt akarjuk-e vajon, hogy a magánkezdeményezés, a gazdálkodók, az ágazatok kezdeményezése helyébe lépjen ennek a központi irányításnak. Ha a válasz igen, akkor meg kell ehhez adni az eszközöket a gazdálkodóknak, hogy súlyuk legyen a partnereikkel szemben. Minél nagyobb a partner, annál fontosabb, hogy a gazdálkodók is megfelelő súlyt képezzenek. Nem elegendő a gazdálkodókat összefogni, de az is fontos, hogy ehhez meglegyenek a képességeik, és ezt az összefogást ezt tegyék a mezőgazdaság és a fogyasztó érdekében. Nézzük meg, mit történt egyes ágazatokban, például a cukorágazatban. Amikor az árak a 2006-os reform után estek, akkor a különbözetet az ágazat vágta zsebre, és a fogyasztó ugyanabban a helyzetben volt, mint a termelő, gyakorlatilag mind a ketten hátrányba kerültek az új rendszerben. Úgy gondolom, hogy nem azért vagyunk itt, hogy a fogyasztót vagy a mezőgazdasági termelőt hozzuk hátrányos helyzetbe. Ezen dolgoztam már korábban is, amikor ezt a tanulmányt készítettem. Szerintem az a fontos, hogy abba az irányba menjünk, amit a jogászok javasoltak. Grazie, Köszönöm szépen, Michel, köszönöm a kérdést. Martin Heitinger szó. Én azt gondolom, hogy a bizottság javaslatai nem elegendőek, mindenképpen korrekciókra van szükség, és a mezőgazdasági ágazatot ez különösen érinti, itt egy külön versenyjogra van szükséges, csak támogatni tudom ez kiderült a tejcsomaggal kapcsolatos tárgyalásokon is, erről ma délelőtt is beszéltünk. Csodálkozom, hogy ott a versenyjoggal érveltek. A gazdák például az összmennyiséget ugye nem köthető össze, nem kapcsolható össze 35 százaléknál több, Hát ugye van már koncentráció a tejüzemeknél, ahol ez több, mint a kétszeres, akkor miért kell a gazdákat, mint gyártókat korlátozni, miért nem a piaci hatalmat korlátozzák, amely mindezt felvásárolja, miért nem lehet egy szinttel feljebb menni. És észrevették, hogy ugye a mezőgazdaságot megbékjózzák gyakorlatilag, és ez nem az, amit szeretnénk, mert a mezőgazdaságnak éppen, hogy több lehetőséget kell kapnia. Ez, vannak tilalmak az árak rögzítésére, hát ez is érdekes, nagyon érdekes, ugyanis mire való egy szerződés, ha nincs lehetőségem arra, hogy én, mint gyártó rögzítsem az áraimat, és akkor ezzel a termelő szervezeteknek tudjak valamit igazolni. Hát ez teljességgel érthetetlen véleményem szerint a szerződéses kötelezettségek az kulcsfontosságú volt a tejcsoma kapcsán is. A tagállamok azt mondták, hogy ezt önkéntesen megtesszük, tehát a tagállamok, akik akarják, ezt vállalják, akik meg nem, azok nem. Ezt is világossá kell tenni. Ha ez önkéntes alapon történik, akkor nem fogja ezt mindenki megtenni, csak az ágazatnak egy része, akkor meg az egész nem sokat ér. Akkor, hogyha közösen arra az eredményre jutunk a tárgyalásokon, hogy ezeket a pontokat állítjuk előtérbe, akkor már elértünk valamit. A kérdés azonban az, és ez most nem csak a versenyjogi biztosnak szól ez a kérdés, hanem az egész bizottságnak, hogy hogy kezeli ezt a kérdést. Az én benyomásom az, hogy a bizottságban sokan vannak, akik inkább, inkább még akarnak egyet csavarni a mezőgazdaságon, és a versenyjogot azt mindig a fogyasztó oldaláról indítják, tehát hogy végül is a fogyasztónak kell, hogy meglegyen a lehetősége arra, hogy olcsón vásárolhasson, holott a versenyjog, az nem, a, tehát nem a termelőket állítja előtérbe, és éppen ezért azután nincs egyensúly, és csodálkozom, megint csak a tejcsomagra térek vissza, hogy a versenyhatóságok már azt a picit, amit elértünk a tejgazdaságban, már azt is kritizálták a piaci hatás miatt. Hát ez teljesen érthetetlen számomra, véleményem szerint a bizottságon belül a versenyjogi biztos és a mezőgazdasági biztos között valamit ki kell alakítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, Martin. Elizabeth Jegle, és utána Megenis asszony. Kandan Atlusz. Hiszem, hogy ö, tudok ö, csatlakozni ö, zökenőmentesen a vita során kiderül tegnap is, meg ma is, hogy ugye egyrészt a liberalizálás nagyon sok területen jelen van, azonban mindig akkor, amikor valamilyen probléma merül föl, akkor azért meg kell kérdezni, hogy hol vannak a keretek, milyen lehetőségek vannak arra, hogy hát ott van a liberalizálás, de hát akkor mégiscsak kell valami keret, amiben ezt belerakom. Ha jól értettem, akkor azt hangzott el, hogy a versenyjog az a mezőgazdasági jog felett áll valahogy, tehát a liberalizáláshoz érkeztünk, és ugye a régi szabályok érvé, nem érvényesek már. A második pont az volt, hogy a gazdáknak azonban igazi szereplőknek kell válniuk a versenyjogi keretek között, zárójelben nem csak lehet, hanem kell is a jövőben. Na most akkor mit kezdünk ezzel? A tejcsomag és a tejvita az számomra is komoly felismeréseket hozott. Ha megnézem Németországot, hát mi ezt nem akarjuk így önkéntesen. Én azt hiszem, hogy a két dologra van szükség. Először is el kell gondolkozni azon, hogy legyen a nem tisztességes és visszaélésre okot adó szerződéses praktikákról egy lista, és hát ezt nekünk is meg kell beszélni, mert mi is elmondjuk, hogy mi ez, amit nem tartunk fernek. A második dolog, ha azt mondjuk, hogy a gazdáknak piaci szereplőké kell válniuk, akkor hát legyen meg az a joguk. De a tejcsomag az a gazdákat nem hozta véleményem szerint ebbe a helyzetbe úgy, ahogyan ez szükséges lett volna. Kérdés. Egyébként történt rá célzás hogy nem lehetne egy olyan jogi keretet követelni, amelyben a legfontosabb jogi kérdések, a szerződéses jog legfontosabb kérdései általános szállítási feltételek, üzleti kapcsolatok alakítása a vállalatok között, hogy itt ne legyen egy Európában érvényes, kötelező megoldás amely minden tagállamban érvényes, és minden tagállamnak át kell ültetni a nemzeti gyakorlatával, jogrendszerével. Fogyasztóvédelem kapcsán ezt sikerült szabályozni így módon. Azt hiszem, hogyha a liberalizáció útján akarunk haladni, és ez a határozat megszületett, akkor már nincs visszaút, de akkor mindenképpen szükségünk van erre a keretre, a lehetőségeket megkaphatja a mezőgazdasági bizottság, hogy ezt mindenki számára jól és kötelezően kidolgozza, amely azután az egész élelmiszerláncolatban érvényesülhet. Grazie Elizabeth. Köszönöm szépen, Elizabeth eh, Mária McGuinness, és utána Ágnyó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szakértőknek a nagyon érdekes prezentációt. Mindenképpen az összes megjegyzés tanulmányozandó, főleg ami a versenyre vonatkozik. Osztom Michel Danta megjegyzéseit, de szeretnék egy általános megjegyzést is tenni. És ez a bizottság megjegyzéséhez is kapcsolódik, amelyet ma reggel hallottunk, és összefügg Jegle az a megjegyzésével és az élelmiszerlánccal is. Aggódom, hogy igazából megreformáljuk itt a piaci rendtartást, de az érintettek tárgyalnak, a parlamentet nem vonják bele, közvetlenül lesz júniusban egy jelentés is az év végén, amikor befejezzük a munkánkat, egy sokkal nagyobb munka vár majd ránk. A szakértők azt mondták az ebéd alatt nekem, hogy írtak egy jelentést, és az összes tagállamnak problémája van a tisztességtelen versennyel. Néhányan megpróbálták ezt puha jogi eszközökkel felfogni, de a szakértők azt mondják, hogy itt kőkemény jogi lépésekre van szükség. Azonban világos az, hogy a versenyt tisztességesé kell tenni. A kereskedő, kiskereskedelem nem akarja a tisztességtelen versenyt hogyan folytassuk mi a munkánkat. Legyen egy külön fórum. Azonban azt hiszem, hogy garantálnunk kell, hogy ugyanabban az irányba megyünk. És igenis a bizottság gondolkodás módját tudjuk befolyásolni. Csolos és Barnier biztosok, és egy harmadik biztos, ki? Tajani biztos jó akaratát elfogadom, és elfogadom jó hiszeműségüket. Tehát készek arra, hogy lépjenek. De még mindig szeretném tisztázni, hogy mi milyen szerepet játszunk ebben. Pontosan. Köszönöm. Most Ágnyó asszony, és utána az alelnök úr. Köszönöm, három kérdésem van. És nagy-Britanniára vonatkozik, kettő a harmadik általánosabb. Hogyha megnézzük a cukoripart Nagy-Britanniában, akkor láthatjuk, hogy két szervezet dominál, a Nemzeti Termelők Szervezete az egyetlen szervezet, amely a termelők részéről tárgyal, a brit cukor sorsáról. És monopólium helyzetben van. Tehát két szervezetnek van domináns szerepe. A cukrot eladják a nagykereskedőknek zsákokban, utána kikerül zacskókban a kiskereskedőkhöz. Meg tudná nekem mutatni, hogy ez, ezt a jogalkotó hogyan látja? A második megjegyzésem. Tehát nem sikerül definiálni a dominanciát. Tehát, hogyha 50%-nál többje van a piacon, akkor az domináns? És ez a tervezett jogi aktus elképzelhető, hogy találkozna a brit érintett miniszter tetszésével? És szeretném megkérdezni, hogy ennek a jogi aktusnak milyen hatása lenne a többi EU tagállamban, hiszen óriások az eltérések a nemzeti piacokon. Köszönöm. Köszönöm, Egnyi úr, Bove képviselő. Én is azzal kezdeném, hogy köszönetet szeretnék mondani a Nanti Egyetem csapatának az elvégzett munkáért, mert szerintem nagyon jól rávilágít a dolgokra egy olyan időpontban, amikor az egységes piaci rendtartással foglalkozunk, és nagyon konkrét javaslat és pozitív javaslataik is vannak. Úgy gondolom, hogy valóban egy egészen meglepő helyzet előtt állunk. Egyfelől azt látjuk, hogy milyen támadások vannak, milyen ítéletek, ugye az val kapcsolatban is eléggé botrányos helyzet volt. Látjuk az is, hogy a a tej forgalmazókkal, szereplőkkel milyen problémák vannak, hogy korlátozzák a szervezkedési lehetőségüket, ami ugyanakkor a gazdasági hatékonysággal ellentétben áll, és itt a parlamentben, és volt a plenáris ülésen is javaslat, amit javasoltam, hogy a hozzáadott érték az elmegy a 31-20%-os eh, arányba, és eh, a jogszabályok pedig teljes mértékben blokkolódnak, és nem teszik lehetővé azt a logikát, ami lehetővé tenni, hogy ebből kilábaljunk. Ha megnézzük az első 1962-es jogszabályokat, vagy még egészen az 57-es római szerződésig is visszamehetnénk, és hogyha látjuk a logikát, ahol az árak meghatározottak, irányítottak voltak, az, az, hogy azonos jövedelmet biztosítsanak, mint az egyéb gazdasági területeken, akkor a római szerződés az továbbra is ott van, és azt mondhatom, miután továbbra is itt van a római szerződés, ez a hivatkozási alap, és az új gazdasági szabályoknak új lehetőségeket kell teremteniük azért, hogy a római szerződéssel továbbra is összhangban legyünk. És azok a módosítások, amiket önök felemlítettek, illetve Michel Danter említett, ezek szerintem ellenállást váltanak ki részünkről, és legalábbis egy határozott álláspontot képvisel. Tehát ma azt hiszem, hogy ez a helyzet uralkodik, és arra van szükség, hogy nagyon világosan abba az irányba menjünk, hogy a politika koherens legyen, és hogy a költségvetési ko- ö, politika kövesse a politikát, mert hogyha nem, akkor ez egy olyan reform lesz, ami megint csak a hatalmat eh, fogja erősíteni, vagy a nagy élelmiszerláncokét, vagy a másokét. Köszönöm szépen mindenkinek a felszólalásokat, és hogyha nincsen több hozzászólási igény, akkor visszaadom a szót Del Kont professzor asszonynak, és megkérem, hogy reagáljon a felvetésekre, miközben megköszönöm kiváló munkáját. Oui, je voudrais euh, une première... Igen, egy első választ szeretnék adni, majd pedig átadom kollégáimnak a szót azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mi igazolja azt, hogy korlátozzuk a társulási lehetőségeket a termelői szervezetek esetében. Mert azzal, hogy előírjuk a 106-os cikknek a rendelkezéseit, a domináns pozíció tilalmát, akkor ha csak nem ütközik ez a közösségi jogba, a versenyjogba, akkor ez ellentétben van az elérendő célokkal is. De felvetődik a kérdés, hogy azzal, hogy korlátozzuk a társulási lehetőségeit a mezőgazdászoknak, az nem szükségképpen jelenti-e azt, hogy egy koncentrált struktúrát, koncentrációját váltjuk ki a gazdaságoknak, és egy olyan mozgást idézünk elő, ami ellentétes a vidékfejlesztési politikával, aminek éppen az a célja, hogy megmaradjon a pluralizmus, a diversifikálás a gazdaságokban. Tehát ez az, ami nekünk különösen felötlött. Ráadásul, miután a koncentráció ellenőrzés, hogyha a vizsgáljuk, akkor ez különösen a nagy struktúráknak kedvez, amelyek már eleve domináns helyzetben vannak. Tehát itt több paradoxon is megjelenik. Na most a másik, hogy a mezőgazdaságot és a versenyt vizsgálva nem arról van szó, hogy a mezőgazdaság kívül esne a versenyszabályokon, vagy hogy igazolt jogos derogációban kellene részesülnie, hanem arról van szó, hogy horizontálisan és vertikálisan lehetővé tesztjük a gazdálkodóknak a társulást. Ez pedig a versenynek az alap elemeit, elveit teszi lehetővé, hogy átlátható feltételek mellett egy megfelelő homogén piacuk legyen, ami pedig csak egy minimális feltétele a versenypiacnak. Tehát nem egy olyan indokolatlan kéréssel állunk szemben, ami derogációt követelne, hanem egyszerűen egy olyan logika jelenik meg, ami nem más, mint a gazdasági logika. És mielőtt átadnám a szót a kollégáimnak, még azt mondanám el, hogy amikor azt mondjuk, hogy a gazdaság, a mezőgazdaság is a gazdaság egyik ágazata, ez igaz, de ez egy olyan ö, ágazat, aminek szociális funkciója is van, és nem kizárólag a termék előállítása és eladása. Még akkor is, hogyha ez nem szerepel ilyen megfogalmazásban a szerződésben, a mezőgazdaság mindenek előtt azt teszi lehetővé, hogy minden állampolgárnak a táplálkozáshoz való joga kerüljön biztosításra, és e tekintetben speciális kezelést kíván, környezetvédelmi, vidékfejlesztési szempontból is, és nem lehet úgy tekinteni a mezőgazdaságot, mint a, az olajkitermelést, ahogy ezt tették Franciaországban, ahol az olajkitermelést és a tejtermelést egy kalap alá vették. Kétségtelen, hogy a mezőgazdasági termék is áru, de mégis másmilyen áru, mint az egyéb áruk. Tehát ez is igazolja azt, hogy elgondolkodjunk azon, hogy a versenyszabályokat speciális módon alkalmazzuk a mezőgazdaságra. Nagyon szépen köszönöm. Most akkor én is szeretnék választ adni, de esetleg néhány általános választ is adnék a kérdésekre, amelyet az angol képviselő tett fel, és főleg ami a cukorra vonatkozott. Hát ez egy olyan dolog, amely segítségével sikerült tisztáznunk a mi általunk bemutatott észrevételeket. Ezek szerepelnek az előttünk lévő dokumentumban is. Először is meg kell jegyezni, hogy az ipar helyzete olyan ebben a világban, hogy olyan gondolatokra alapul, hogy a gazdák sokkal gyengébbek, mint a többi piaci szereplő. Éppen ezért a piacaik is viszonylag merevek. Éppen ezért már viszonylag korábban is szerettük volna ezt a gyengeséget bizonyos fizetésekkel kompenzálni. És így szerettük volna ellenőrizni is, hogy ez hogyan történik. Az árak ellenőrzése volt egy olyan eszköz, amelyet megpróbáltunk azért alkalmazni, hogy védjük a termelőket, és hogy megkönnyítsük tárgyalási pozíciójukat. Az a másik oldalal szemben. Most pedig félre is lehet eh, él, tehát rosszul is lehet, vissza is lehet élni ezzel a dologgal, és pedig a 102-es cikk tiltja itt a visszaélést, a domináns pozícióval való visszaélést. Azonban most egy olyan helyzet alakul ki, hogy a mezőgazdaság tekintetében nem lehet meghatározni a domináns pozíciót. Így a piacok nem a piacok, hanem a helyi szerkezet felelős azért, hogyha ilyen dominancia kialakul. És ez aggaszt minket, hiszen visszaélnek a domináns pozícióval. A domináns pozíció azt jelenti, hogy visszaélnek vele. Ezt pedig meg kell akadályozni. És pedig a mezőgazdasági szervezetek feladata az, hogy ezt a, teké, ezt a tevékenységet valamennyire megfigyeljék, és amennyiben lehetséges, ki is iktatás. Itt megkülönböztethetjük a nemzeti és az európai szintet is. Nemzetállami szinten az európai szabályokat alkalmazzák. A British Sugar esetében és a tevékenysége esetében, hogyha európai visszaélés lenne, akkor természetesen alkalmazni kellene az európai versenyjogot. De mivel a British Sugar nem folytat határokon átnyúló kereskedelmet, csak Angliában árulja a termékeit kizárólagos módon, így az angol versenyjog szabályai vonatkoznak rá. A versenyjog mindig azon a szinten érvényesül, ahol a verseny történik. Tehát, hogyha ez nemzetállami, akkor a nemzeti versenyjog, ha európai, akkor az európai versenyjog érvényesül. És a domináns pozíció pedig azt jelenti, hogy itt diszkriminálják azokat, akik nincsenek domináns pozícióban. Így a termelők elég gyakran diszkriminációt szenvednek. A diszkriminációt próbáljuk a kompenzációkkal valamennyire kárpótolni. Hiszen a mezőgazdaság viszonylag kiszolgáltatott, és éppen ezért szeretnénk fellépni a mezőgazdaság és a termelők támogatása érdekében, hogy saját magukat is meg tudják védeni. Azonban Szeretnénk megakadályozni a domináns pozícióval való visszaélést. Az árak megszabásának a tilalma is kérdéses, hiszen nagyon gyenge pozíciónk van. A termelési árak és az értékesítési árak eltérnek egymástól, és ebbe bele kell avatkozni, hiszen itt oligopóliumok alakulhatnak ki. Hogyha gyenge a szervezettség, akkor gazdasági téren nehéz megvédeni a primer sextort az iparral szemben, és az ipar visszaéléseivel szemben. Ebből kifolyólag is lényeges az, hogy az új jogalkotásban máshogy viszonyuljunk ehhez. Köszönöm szépen a felszólalóknak. Nagyon érdekes volt, amit előadtak. És hogyha most nincsenek további, de van, elnézést kérek, van egy jelentkezés. Egy rövid, gyors reagálás az egyik elemre, ami itt megemlítése került, ha jól emlékszem, a német képviselő mondta a szerződésekkel kapcsolatban. Ő azt mondta, hogy a szerződéseket európai szinten kellene előírni, és csak hogy megemlítsem, hogy milyen tárgyalásokat folytattunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy milyen szerződéses kötelezettségek vannak. Az egyetlen kötelezettség, ami új a javaslatban, az az, hogy írásos szerződések kellenek, mert szerződések most is vannak, és a nemzeti szabályozás alá tartoznak. Mi is feltettük magunknak a kérdést, hogy mennyire célszerű ilyen szerződéseket előírni, illetve mit lehet ezekbe beleírni. Itt egy lényegi kérdésről van szó, mert a szerződésnek a filozófiája önmagában nem sokat hoz, kivéve, hogyha a tájékoztatási kötelezettségek szankciót vagy ösztönzést is jelentenek. Itt most jogi szankcióra vagy ösztönzésre gondolok természetesen. Ez egy kicsit az ennek az értelme, amit mondani szeretnék, hogy annyi információt, kötelező információt lehet előírni, amit figyelembe kell venni egy jogszövegben. Hogyha nincsen mögötte jogi szankcionálási lehetőség, akkor nagyon kicsi lesz a hatása ennek. Köszönöm. Bene, abbiamo completato. Akkor ezt befejeztük mindenkinek. Szeretném megköszönni az aktív részvételt. Szeretném ezt az utolsó hozzászólást is megköszönni. Úgy gondolom, hogy megérdemel egy tapsot. Most pedig, kedves kolléganők és kollégák, én nagyon szívesen elkezdeném a 15-ös napi rendi pontot. De nem tudom, Kálnyete asszonynak megjegyzése van? Igen. Nem akart, nem akart Kálnyete asszony semmit sem mondani? Nem akart semmit sem mondani, jó. Tehát azt mondtam, hogy uh, itt a 15-ös ponttal szerettünk volna foglalkozni. Ez uh, a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram létrehozása. Sandra Kalniete a illetékes, tehát ez a 2000, Horizont 2020 címet viseli. Itt jelentős mértékben növelik a kutatás és fejlesztés költségvetését is. Az innovációk nagyon fontosak a mezőgazdaság területén, hiszen a céljuk az, hogy kevesebbet szennyezzenek és többet termeljenek. Kálniette, asszony, öné most a szó. Sandra, akkor a tiéd a szó. Köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy a Horizont 2020-as program nagyon fontos. Ez a program az összes kutatási eredményt összefoglalja ami a mezőgazdaság területén zajlott. Tehát ezek nélkül nem érhetjük el az innovációt az Európai Unióban, és nem tudjuk a versenyképességet sem előmozdítani. Tehát a Horizont 2020 a globális versenyképességét segíti elő az európai biomezőgazdaságnak. Összességében a Horizont 2020 forrásai három fő célra koncentrálnak. Elsősorban a bizottság javaslata értelmében a következő területekre kontrollálnak a kutatások. A kiegyensúlyozott mezőgazdaság, élelmiszerbiztonság, technikai kutatás és biogazdálkodás. 4,7 milliárd eurót irányoztunk elő ezekre a célokra. Ezek a források már megjelöltek, tehát célhoz kötöttek. Más célokra nem lehet ezeket lehívni. Ez nagyon fontos a mezőgazdaság számára. Azonban azt is megjegyezném, hogy nagyon fontos az összes kutatási program tényleges alkalmazása. Ez azért fontos, hogy az európai egy területen dolgozó kutatási központok együttműködjenek. Ebből minnyáján profitálunk. Ma olyan helyzetben vagyunk, hogy a világban növekszik az élelmiszer iránti kereslet. Egyre több természeti erőforrásra van szükségünk, hogy az élelmiszert előállítsuk. Ezért nem elfogadható az, hogy a élelmiszer 30%-át kidobjuk. Hogy ezt a problémát megölt, megoldjuk, egy nagyon összetett megközelítésre van szükségünk. Meg, olyan megközelítésre, amely kutatás alapú kell, hogy legyen. Szeretném a figyelmüket most arra is felhívni, hogy egy szocioökonómiai kutatást is előirányoz a bizottság, hogy a biogazdálkodást elősegítsük. Nagyon fontos bizonyos modelleket kidolgozni. És nagyon lényeges az, hogy eh, milyen kihatásai lesznek ennek a környezetre. Hangsúlyozni szeretném, hogy eh, teljesen nyitott vagyok, együtt fogok működni az árnyék előadókkal, és meg vagyok győződve arról, hogy profi módon fogunk együttműködni, hogy egy eh, kiegyensúlyozott anyagot, dokumentumot hozzunk létre. És a felelős ITRE bizottságban lévő kollégáink is profitálnak majd ebből. Most köszönöm a figyelmüket, köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a bevezető szavakat. Reimers asszony az első felszólaló. Köszönöm. Köszönöm a téma bemutatását, a keretprogram bemutatását. Több egyetemmel is beszéltem, és világosan jelezték az irányomban, hogy lelkesek, hogy határokon átnyúló együttműködési lehetőségek lesznek. Azonban a probléma mindig az óriási adminisztráció az, egy, az egyes egyetemek számára. Ügyelnünk kell arra, hogy olyan egyetemeket vonjunk be a programba, amelyek képesek az adminisztrációs terhet elviselni, és próbáljuk egyszerűsíteni a dolgukat. Az lenne a legjobb, hogyha a kutatással foglalkozással kutatással foglalkoznának, és nem azzal, hogy az adminisztrációs terheket megoldják. Garantálni kell, hogy segítséget nyújtunk nekik, és ezen a területen pedig ne legyünk túlságosan szigorúak, hiszen így a kutatási lehetőségeket folytjuk el. Természetesen szükségünk van az ellenőrzésre, hiszen pénzt adunk, és az adófizeték felé igazolni kell, hogy megfelelő meg felhasználásra kerülnek ezek a források. A mezőgazdaság számára pedig jelentősek, hogy a keretprogramban biztosítsuk, hogy a kutatás és az innováció ne csak kutatási, hanem innovációs alapú is legyen, és szükség van a eredmények átadására. Nagyon fontos az, hogy ha megvannak az eredmények, akkor ezek a gyakorlatba is átmenjenek. Ez mind a mai napig nagyon nehéz. Azt is meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk hidat verni a gyakorlat és a kutatás közé, hiszen a kutatási témáknak, a kutatások eredményének nem azonnal van hatása a gyakorlatban, a mindennapi felhasználásban. Tehát nagyon fontos a transfer, hogy az eredményeket eljuttassuk a gyakorlatba. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat kapunk majd vissza, hogyha a kutatásba fektetünk be. Hiszen nagyon sok feladata van a mezőgazdaságnak. Több innovációra van szükségünk, több modern technológiára van szükségünk, hogy elérjük a nagy célunkat, hogy kevesebbel többet érjünk el. Nincsen bekapcsolva az elnök mikrofonja. Senki nem kér szót? Akkor meg Guinness asszony kér szót. Mindjárt elfogadjuk, hogy több tudásra van szükségünk a mezőgazdaságban. De már most is elég sok tudás van, kutatási eredmény, amely nem jut el a termelőkhöz. Tehát az említett hidat kell felépítenünk, hogy a tudományos eredmények legalább a tanácsadó testületekhez eljussanak, és azokon keresztül pedig a termelőkhöz. A egyetemek aggódnak is hogy igazából iparra növi ki magát az, hogy pénzhöz jussanak. És mm, nem tudom, hogy a kutatásra fognak-e összpontosítani, hanem a forrásszerzésre, de remélem nem lesz igazam. Köszönöm. Köszönöm. Most Hans Garcia asszony kap Teljesen igazat adok meg Guinness asszonynak, nagyon lényeges dologról beszélünk. Nagyon sok kutatási eredmény tűnik el. Ezeket a kutatási eredményeket alkalmazni kell a gyakorlatban, az iparban, a mezőgazdaságban, az erdőgazdaságban. Ez az egyik leglényegesebb pont a primer szektor számára a Horizon 2020 programban. Tehát a tudás transfert az élelmiszeripar irányába is meg kell oldanunk. És biztos vagyok benne, hogy a nemzetközi versenyhelyzetben az egyetemek is szívesen kutatnak majd. Hiszen bizonyos harmadik országok előnyt élveznek az európai termékekkel szemben. Garantálnunk kell, hogy itt a tudományos eredmények tényleg bejussanak a gyakorlati életbe is. Hiszen az élelmiszer iparban a kutatások jelentős haladást értek el. Tehát például az eredet megjelölésnél, a különleges termékeknél ezt akarjuk, versenyezni akarunk, és minőséggel szeretnénk versenyképesek lenni az európai termékekkel. Bardzo dziękuję, więcej zgłoszeń nie mamy. W takim razie... Köszönöm szépen. Nincs több felszólaló, elnézést. Egnyú úr, övé a szó. Köszönöm. Támogatom meg Guinness asszonyt. Támogatást kap, csak ezt szerettem volna mondani. De van egy másik tény is a kutatás tekintetében. Kutathatunk, és a kutatás gyümölcseit pedig kipróbálhatjuk a gyakorlatban, azonban széttapossák a magvakat a zöld aktivisták. Ez történik az ilyen innovációk eredményeivel. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Myślę, że zbyt krytyczna ocena, ale to prawo pana posła. Köszönöm szépen, elég kritikus észrevétel, de természetesen önnek lehet ez a véleménye. Most pedig akkor az Agni főigazgatóság képviselőjének adom meg a szót. illetve a kutatási főgazgatóságnak. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon hálás vagyok, hogy én is szólhatok néhány szót. Úgy gondolom, hogy már eddig is tudatában vannak az általános tartalma, tartalmak, amit jelent ez az új kihívás a 2020-as horizont növekedett költségvetéssel a korábbi keretprogramhoz képest. Ez szinte kétszer annyi pénz van ezen, és ezzel a bizottság elismeri azt, hogy mennyire nagy a jelentősége ennek a speciális területnek. Csak hogy válaszoljak azon kérdésekre vagy pontokra, amelyeket megemlítettek a és megpróbáljam elmagyarázni azt is, hogy a bizottság nagyon is tudatában van annak a ténynek, hogy megfelelő mechanizmusokra van szükség ahhoz, hogy a kutatási eredmények eljussanak a végfelhasználókhoz. Lényegtelen, hogy itten konzulensi tanácsadói szolgálatokról, vidéki iparágakról, vagy pedig mezőgazdászokról van szó. Ennek mi, ezzel mi tisztában vagyunk, és talán észre is vették, hogy az új kutatási csomag valójában egy kutatási és innovációs csomag, és az innovációnak sokkal jelentősebb profilt adtunk, mint amilyennel a múltban rendelkezett. Tehát ezekkel mi is tisztában vagyunk, és próbálunk lépéseket tenni annak érdekében, hogy a kutatási eredmények amennyire csak lehetséges, gyakorlatba átültetésre kerüljenek. Ennek egy része természetesen azt is jelenti, hogy meg kell hallgatni a gazdálkodókat és a szervezeteiket, és a vidéki közösségeket, hogy meglássuk, hogy milyen speciális problémáik, illetve szűk keresztmetszeteik vannak, és mi az, ami akadályozza a további fejlődésüket. Ennek megfelelően igyekszünk sokkal jobban reagálni a kéréseikre, igényeikre, oly módon, hogy a megfelelően kezeljük a felvetett témákat. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy egyes esetekben természetesen ahol látunk lehetőséget, potenciális fejlődésre, ami azonban nem feltétlenül rövid távú problémaként jelentkezik, hanem inkább hosszabb távú problémaként, hogy a bizottság is elmondta, hogy itt fontos, hogy hosszú távon gondolkodjunk, és ne csak három-négy éves rövid távú időszakban próbáljunk megoldásokat keresni. Kétségtelen, hogy igyekszünk ezzel a kérdéssel illetve az információ cserével megfelelően foglalkozni azzal, hogy a végfelhasználókat is bekapcsoljuk az egyes projektekbe, amint ez lehetséges és ezek a tevékenységek általában multidisziplinárisak és multi partnereket is jelentenek, tehát több partnerűek, ez fontos azért, hogy különböző kutatási képességeket tudjunk bevonni, és különböző egyéb kompetenciákat egész Európából. Ez az, ami lehetővé teszi, hogy viszonylag széles spektrumban gondolkodjunk különböző kérdésekről. Például, hogyha azt nézzük, hogy a talaj termelékenységét hogyan tudjuk javítani, más a helyzet Lengyelországban, mint Spanyolországban. Nyilván vannak közös vonások, de amit mindenki szeretne megismerni. De itt vannak modellek a közös kutatási tevékenységekre, és ezek rendkívül fontosak. A tiszteletben tartva az egyszerűsítéssel kapcsolatos észrevételt, igen, ez is az egyik alapvető eleme az új csomagnak. A ö, biztos ö, ezt nagyon fontos követelménynek állította az új bevezetendő csomaggal kapcsolatban, hogy mindenképpen az egész folyamatot egyszerűsítsük le. Ez szerepel az új csomagban, és nagyon sok olyan intézkedés van, amelyik éppen a komplex kérelmezési eljárás egyszerűsítését célozza, ami elég sok kritikát kapott egyébként a múltban másik fontos dolog, amit el kell mondani, hogy annak érdekében, hogy megfelelő szoros kapcsolat alakuljon ki a vidéki közösség és a gazdálkodók között, ezért nagyon szorosan együttműködünk az Agri Főigazgatóság munkatársaival, és különösen az innovációs partneri kapcsolatok területén. Itt látunk nagyon nagy lehetőségeket arra, hogy szinergiát alakítsunk ki a kutatás innovációs alapok között a Horizon 220-as keretében, illetve a vidékfejlesztési alappal. És azt reméljük, hogy külön eredmények születnek ebből a nagyon szoros együttműködésből, amit ö, folytatunk az Agri főigazgatósági kollégákkal. Remélhetőleg ezek a tevékenységek a két igazgatóság kezelésében fognak megvalósulni, és ennek vannak közvetlen kihatásai is a gazdálkodásra és a vidék fejlődésére. Elnök úr, egyelőre ennyit szerettem volna mondani, hogyha esetleg specifikus kérdés vetődik fel, akkor megpróbáljuk megválaszolni vagy én, vagy az Agri főigazgatóságtól, vagy a Kutatási főigazgatóságtól itt jelenlévő munkatársakkal. Akkor kérem a a DG Agri képviselőjét. Utána ő kíván majd szólni. Akkor, akkor a raportőr következik most, azt hiszem. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon sok kérdés merült fel. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, mert a kételjeimet, amelyek bennem felmerültek a dokumentum olvasásakor, szintén kifejezésre juttatták. Szeretnék a bizottságnak is köszönetet mondani azért, hogy tudatában vannak annak, hogy léteznek ezek a problémák, és hát keresi a legjobb megoldást. Csak remélhetjük, hogy tényleg így lesz. Én ezt nagyon szeretném a további munka során is. És akkor is, hogyha majd megszületik a jelentés, és szavazunk róla a Horizont 2020-ról, és hogy olyan megoldási javaslatokat tesz majd a bizottság a gazdáknak és az élelmiszerfeldolgozóknak, amelyek administratívan jók lesznek és sikert eredményeznek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az előadó hozzászólását, és akkor most következhet a következő napi rendi pont. Vendégünk megérkezett, üdvözöljük. Tehát szeretettel köszöntöm az Európai az Európai Számvevőszék tagját, és most pedig a közös agrárpolitika reformjára tett javaslatok következnek. Néhány percet hagyjunk, amíg felkészül, és utána rögtön át is adom önnek a szót. prosimy. Udzielam panu głosu. E, merci, e, monsieur. E- Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Szeretném először is köszönetemet kifejezni a meghívásukért hogy lehetőségem van ismertetni az Európai Számvevőszék véleményét azzal a bizottsági jogalkotási javaslattal, ami a KAP reformjára vonatkozik. Ez a vélemény a négy fő rendelet tervezetet érinti, ami ezt a reformot jellemzi. Megállapításra került az éves számvevőszéki jelentésekben és más egyéb témákban, hogy erre szükség van. Ebben a tájékoztatóban négy kérdéssel szeretnék fogalmazni, tehát négy pont köré összpontosítom mondani valómat. Az első pont az egyszerűsítésére vonatkozik, tehát a közös agrárpolitika egyszerűsítését érinti. Ezzel kapcsolatban először is szeretném megegyezni, hogy a bizottság igyekezett bizonyos észrevételekre reagálni, olyan észrevételekre, amiket a tanács, a parlament, vagy a számvevőszék, vagy a bíróság fogalmazott meg. És erre két példát is mondanék hogy mi, milyen módon reagált, a, illetve felett meg a bizottság a várakozásnak. Az első az alapkifizetési rendszer kialakítása. Az alapkifizetés egyetlen rendszerrel vált ki két külön korábbi rendszert, az e-, egységes kifizetést és a területi kifizetések rendszerét, ami a legtöbb tagállamban működött azok államok esetében, amelyek 2004-ben csatlakoztak az Unióhoz. Ez egy egyszerűsítési elem, és annál is inkább egyszerűsítés, hogy önök is tudják, hogy a az egyszerűsített egységes kifizetési rendszer az körülbelül 20 különböző modellből állt össze, és mindezt egyetlen egy rendszer, az alapkifizetési rendszer váltja ki, ez mindenképpen az egyszerűsítés irányába hat. Egy másik példa az pedig egy egyszerűsített rendszert jelent a kis mezőgazdasági vállalkozások számára, vagy gazdaságok számára. Egy másik területen a bizottság elismerte, a, felismerte a problémát és megoldásokat javasolt, azonban a számvevőszék szempontjából ezek nehezen megvalósíthatóak a gyakorlatban. Majd mindjárt mondok ezekre példát is, hogy mit értek ezzel alatt pontosan. Éppen ezért globálisan a számvevőszéknek az a véleménye, hogy az új javasolt jogszabály továbbra is komplex marad. Három példát szeretnék bemutatni, hogy elmagyarázzam, hogy mire is gondolok pontosan. Az első példa a vidékfejlesztés esetében az a keret, amit javasolnak, az fenntartja a hat szabályozási szintet, ami a tevékenységeket szabályozza, ezek továbbra is megmaradnak a strukturális alapok rendelkezéstől egészen a nemzeti jogszabályokért, amelyek pontosítják a különböző vidékfejlesztési intézkedések alkalmazásának részleteit. Második példa az a kondicionalitásra vonatkozik. A számvevőszék szerint a jogalkotási rendszer átszervezése a kondicionalizás esetében kétségtelen, hogy egyes egyszerűsítés jelent, mert a rendelkezések száma csökken, de véleményünk szerint ez az egyszerűsítés ez főként csak látszólagos, mert valójában különböző rendelkezéseket egyetlen rendelkezésre ö, sűrítünk össze, ez elsősorban egy optikai egyszerűsítés. Harmadik dolog a az aktív gazdálkodók kérdése. A bizottság is igyekezett ezen a területen jobban megfogalmazni és célzozni a támogatásokat az aktív gazdálkodókra, akiket az igazi mezőgazdászoknak nevezhetnénk, és a számvevőszék a bizottság megállapításait támogatja, tehát jobban, célzottabban kell nyújtani a támogatásokat az aktív gazdálkodóknak. Azonban a számövőszéknek kétségei vannak afelől, hogy a bizottsági javaslat az a valóságban hatékonyan megvalósítható. A számvevőszék becslése szerint nagyon könnyen előfordulhat, hogy egy eléggé általános szabály vagy megfogalmazás fog arra ból kialakulni, hogy kit értünk aktív mezőgazdász alatt, és utána a komplex kezelése vetődik fel, hogy ezt meg tudjuk feleltetni a gyakorlatban lévő különböző helyzeteknek és szinte lehetetlennek tűnik, hogy előre megmondjuk, hogy milyen konkrét mezőgazdasági tevékenység gyakorlási lehetőségek lesznek, és hogy ezt egyetlen általános jogszabályba hogyan lehet besűríteni, ez kétséges. Második felvetésem az a kap végcéljára, céljára vonatkozik. Tehát felvetjük azt, illetve felvetődik az a kérdés, hogy a jogalkotási javaslatok nem adnak egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy mihez kell, hogy hozzájáruljon a kap, mit akarunk a kapnak a kiadásaiból finanszírozni. Ugyanis a javaslatok, amelyeket előterjesztenek, ezek ugyanúgy, ahogy a múltban is volt, alapvetően a pénzügyi eh, eszközökre eh, támaszkodnak, és arra, hogy milyen feltételek mellett adhatóak a támogatások, ahelyett inkább az elérendő célokat fogalmazná meg, és azt, hogy ezen célokat hogyan, le, hogyan mérjük. Az egyik rendszerről a másikra való áttérés, tehát az eszközpolitikáról az eredménypolitikára való áttérés, ugye ezt jelentette be a bizottság, ezt a keresi, erre törekszik a bizottság, és úgy gondoljuk, hogy ez a irányváltás ez nem igazán jelenik meg a szabályozási oldalon, azon szabályokban, amik önök előtt vannak. Négy példát szeretnék felhozni azon kérdésekre, amelyek eh, a az igazi céljait fogalmazzák meg a kapnak, ami a közvetlen kifizetéseket illeti például. A számvevőszék azt látja, hogy semmi sem határozza meg a céljait ennek a kifizetésnek. A, nem csak, hogy a célokról nincsen semmi, de az eredményekről sem, amiket várunk e fizetések ellenében. Holott az ember azt, válná, azt várná, hogy a célok azok pontosan megfogalmazásra kerüljenek. Második példa, a különböző kedvezményezetek közötti elosztása a támogatásnak. Megint csak semmiféle konkrét ö, célkitűzést nem látunk. Tehát a támogatás elosztása az továbbra is úgy lesz alapvetően, hogy mekkora a gazdálkodó területe gazdálkodási terület. Természetesen vannak kisebb módosítások, amikre javaslatok vannak, ami például pontosítja, hogy a hátrányos helyzetű területeken működő mezőgazdászok, vagy a fiatal mezőgazdászok, azok tov- hektáronkéti további támogatásban részesülnek. Lehet azt mondani, hogy ez egy indirekt módja annak, hogy figyelembe vegyük a specifikus helyzetét a gazdálkodóknak. Azonban mégiscsak úgy gondoljuk a két példa ellenére, amiket pozitívnak tekintek, és ezért említettem, a számvevőszék mégiscsak úgy látja, hogy a rendszer mert egy belső ellentmondás van a továbbiakban is. Ez már megvolt a múltban is az egységes kifizetés e, esetében, vagy rendszerében. Tehát egyrészt szeretnénk az egyéni jövedelmét támogatni a mezőgazdászoknak, ugyanakkor ezt a támogatást nem igazítjuk hozzá a gazdaságok specifikus helyzetéhez. Például a költségek különbözősége, amit viselnek a gazdálkodók, attól függen, hogyha például közvagyont állítanak elő, amit várunk. Például ezen köz vagyon közáruknak a termelése nagyon különböző áron történik attól függően, hogy hol történik ez a termelés. És ennek függvényében nincsen megfelelő differenciálás, tehát nem veszi figyelembe a termelés költségeit. A harmadik példám a kondicionalitásra és az ökológiai komponense vonatkozik. A célok és az elvárt eredményei a, és az ökológiai komponense a direkt kifizetések esetén nem kerültek megfelelően meghatározásra. Ez azt jelenti, hogy egyfelől ugyan tudjuk, hogy vannak ö, tudományos tanulmányok, amik mutatják a hatékonyságot és azt, hogy szükséges sek olyan intézkedések, mint például, hogy meghatározzuk az ökológiai ö, szempontból fontos övezeteket. Ez egy fontos és hasznos megközelítés, például a biodiversitás szempontjából. Nagyon sok tudományos bizonyíték van arra, hogy ennek van értelme de a rendelet nem fogalmaz meg konkrét elérendő célt ezen a területen, és nem mondja ki meg azt sem, hogy mit várunk ezen intézkedések megvalósításától. És az utolsó példám ugyancsak ez a célokból, az a vidékfejlesztés, a, az a ö, keretszabályozás, ami a vidékfejlesztést fogalmazza meg, e célokat és prioritásokat fogalmaz meg, ezek nagyon eltérőek, különbözőek, és a számvevőszék szerint a vidékfejlesztési politikának az kellene, hogy legyen a célja, hogy kevésbé komplex célokat, de pontosabban megfogalmazott célokat ö, írjon elő. És most a harmadik pontra térnék rá. Ez a bizottsággal történő ellenőrzéssel foglalkozik, hogy a mezőgazdasági kiadásokat hogyan ellenőrizzék a tagállamokban. A tagállamokban két szervezet, vagy két típusú szervezet játszik nagyon fontos szerepet, a kifizető szervezetek és a tanúsító szervezetek. Ami a kifizető szervezeteket illeti, ahogy önök is tudják, ezek a tagállamok által kerülnek jóváhagyásra. A bizottság úgy ítéli meg, hogy a bizottság miután felelős a végrehajtásáért a költségvetésnek, ellenőriznie kellene ezen szervezeteknek a létrejöttét kezdettől fogva, és nem kellene, hogy megvárják, amíg kiderülnek a hiányosságok és a gyenge pontok, tehát a bizottságnak kellene e szervezetek megalakítását nyomon követni, valamint a működésük megbízhatóságának és hatékonyságát is figyelnie kellene. Ami a tanúsító szervezeteket illeti, Ezeket nem a tagállamok adják jóvá, csak kijelölik a tagállamok, és a bizottságnak itt is az a feladata, hogy ezt biztosítékként fogadják el az ő munkájukat. A biztosíték arra, hogy a mezőgazdasági kiadások megfelelően kerülnek elköltésre. A bizottságnak e tekintetben is ellenőrző szerepet kellene kapnia, hogy ellenőrizzék a rendszereket és a teljesítményét ezen tanúsító szervezeteknek. Továbbra is ezeket a tanúsító szervezeteket figyelembe véve a bizottság azt javasolja, hogy terjesszük ki a szerepüket túl azon, hogy a, a benyújtott számláknak a helyességét tanúsítják, ezen túl menő szerepet javasol a bizottság, hogy tanúsítsák azt is, hogy szabályosan és jogszerűen került, történt meg a kifizetés. Jelenleg ez még nem így van. A számvevőszék úgy tekinti, hogy ez egy nagyon hasznos megerősítése lenne a tanúsító szervezeteknek. Azonban nagyon meglepett bennünket az, ahogy ezt a szándékát a bizottság a rendelet tervezetben megfogalmazta. A rendelet tervezet ugyanis azt mondja, hogy a jövőben a tanúsító szervezetek egy véleményt adnak ki nem a kifizető szervezeteknek, hanem a a gazdálkodás, tehát az adott kifizető szervezet igazgatója írja alá ezt a biztosítékot. És nagyon nagy a különbség a között, hogy számlákat tanúsítunk, és a kifizetések jogszerűségét tanúsítjuk, vagy pedig az igazgató által aláírt valamit tanúsítunk. Szerintem ezt a pontot még tisztázni szükséges. A negyedik pont egy kicsit hosszabb, de ez az utolsó. Két dologról szeretnék beszélni. Egyrészt a számláknak a, az elszámolása, és a másik eset pedig, amikor egy komplet kifizet fizetéshez szükséges feltételek nincsenek meg. Először is a számlák letisztítása. Ez mindig eltér, de ez így van jelenleg is, de a jövőbeni javaslatban is az van, hogy ez mindig eltér attól, hogy ez az eh, eljárás, ez hogyan kerül megfogalmazásra az általános eh, pénzügyi eh, szabályzatban és a végrehajtási szabályzatban. A pénzügyi szabályban az 53-as cikkben van, a végrehajtási utasításban pedig a 42-es cikkben. Ez a két cikk azonban nem kerül a teljes mértékben alkalmazásra a bizottság részéről. A számvevőszék emlékeztet arra, hogy a számlák esetében az a feladata a bizottságnak, hogy a felelősségét biztosítsa a kiadások tekintetében, és a, bizot, a mezőgazdasági kiadások a közös igazgatás keretében valósul meg. Tehát itten kell az, hogy a a kifizető egységek azok nemzeti egységek, és ott kell biztosítani, és ezért van a számlák tisztázása. Tehát ez a, a bizottság számára ez azt jelenti, hogy a bizottságnak meg kell határozni, hogy mekkora a kiadások összege, amelyek rendszeres kiadások voltak, és amiket el lehet számolni az európai költségvetés terhére. A másik pedig a bizottságnak el kell vetnie minden olyan kiadást, ami nem felel meg a szabályoknak. Ez a amit a bizottság rendszeresnek, jogosnak tart, és amit véleménye szerint elszámolható a közösségi költségvetésből, ez az éves pozitív összeg, tehát az úgynevezett elfogadott kiadások, ezek továbbra sincsenek benne a rendeletbe, és nem a bizottsági kötelezettségei között jelennek meg, holott szerintünk ennek így kellene lennie. Továbbra is a számlák tisztázásával kapcsolatban a, a számvevőszék megállapítja, hogy a javaslatok között egyetlen sincs a pénzügyi korrekciókkal kapcsolatban, amit a bizottság alkalmaz arra, hogy kiigazításokat végezzen. Ez azért fontos, mert az új jogalkotási keret egy különbséget tesz két terület között, mert ami a strukturális alapokat eh, illeti, a francia rövidítéseket használom, a FEDERT, eh, az ERFÁT, a Szociális eh, Európai Szociális Alapot és a Kohéziós Alapot, az a rendelet, ami ezeket a strukturális alapokat fedi le, ezek ez a rendelet kimondja, hogy amikor a bizottság egy pénzügyi korrekciót javasol, akkor a tagállamoknak lehetőségük van bizonyítani, hogy a szabálytalanság mértéke, amit a bizottság megállapított, az kisebb, mind az az, amit a bizottság érteket. Tehát mondhatja a tagállam, hogy túlzott korrekciót kényszerítenek ránk, és akkor ezt meg kell indokolni természetesen de ez a lehetőség, hogy vitatni lehessen a bizottság általány korrekcióját, ez nincs meg a mezőgazdaságban, és nem igazán érthető, hogy ez a különbségtétel ez miért van. Végezetül pedig néhány észrevétel a támogatások csökkentésével kapcsolatban. Mit jelent a támogatások csökkentése? Az a csökkentés, amit a bizottság alkalmazhat a támogatás elméleti kiszámításához képest, mert bizonyos feltételek nem teljesültek például, vagy mert egy gazdálkodó olyan kötelezettségeket vállalt, amiket nem teljes mértékben tartott be, és emiatt nem jogosult a teljes összegre. Ilyen esetekben a bizottság csökkentéseket hajthat végre. Azonban úgy gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban a rendelet nagyon zűrzavaros, pontosabban a 65-ös cikke a rendeletnek rendkívül zavaros, mert különbséget tesz egy, szerintünk mesterséges módon a egyfelől a kifizetések csökkentése között, és a, egy szankció között, ami a szankció a kifizetések csökkenésében jelenik meg. Nem igazán értjük, hogy mi ez a különbség és mi az a szankció, mert egyébként ezt el sem magyarázza a rendelet. Azonban van egy magyarázó elem, hogyha egy kicsit még tovább olvassuk, és elérünk a 97-es cikkhez. A 97-es cikk azt mondja, hogy azon szankciók, amelyek pénzügyi csökkentést eredményeznek, azok nem, nincsenek hatással a kifizetés jogosságára nézve. Ez mit jelent konkrétan? Ez megint csak meglepő, ha jól értettem ezt a cikket. Ez azt jelenti, hogy egy kedvezményezett aki megsérti az előírásokat, a rendelkezéseket, ezzel együtt mégiscsak jogosult a teljes kifizetésre, azonban ezt a kifizetést ezt teljesen jogosnak tekintik, de azért mégiscsak egy részét vissza kell, hogy fizesse a kedvezményezet, vagy akár a teljes összeget is, mert ilyen a mechanizmus, és emellett még büntetéseket is kell fizetnie szabálysértésért én nem értettem meg, hogy mi az értelme sem a 65-ös cikknek, sem pedig a 97-es cikknek. Szerintem itt egy egyértelmű tisztázásra van szüksége két ponttal kapcsolatban. A támogatás csökkentések alapvetően fontosak a kondicionalitásban. A támogatás csökkentés útján kerül a kondicionalitás alkalmazásra. Ha valaki nem felel meg a kondicionalitásnak, akkor nincsen joga a százszázalékos támogatáshoz, és a bizottság ekkor csökkent. Azonban e csökkentések, illetve amit a hangsúlyozni kíván a számvevőszék, a szabálysértésért történő csökkentés amikor a kondicionalitási szabályok sérülnek, elnézést, újra kezdem, mondja az előadó, tehát a kondicionalitással kapcsolatos kötelezettségek, jogi kötelezettségek ugyanolyanok, mint az egyéb kötelezettségek, amelyek valamennyi mezőgazdászra vonatkoznak, és csak ezekkel együtt kaphatja meg a támogatások teljes összegét, és úgy gondoljuk, hogy a ezeknek a megsértése, vagy jogtalanná kellene, hogy tegye a kifizetéseket, vagy nem lehetségesi. Azonban most az, hogy megfeleljen a feltételeknek, az nem előfeltétele a közvetlen kifizetésekre való jogosultságnak. Még mindig a kondicionalitással. A számvevőszék megalapította, hogy a kifizetések csökkentését gyengítik az új rendelkezések, mert a csökkentési százalék, ami legalább 3 százaléknak kellene lenni, ez már nem szerepel az új rendelettervezetben. Tehát itt most befejezem az észrevételeimet. Zárszóként azra szeretnék emlékeztetni, de úgy is tudják, hogy a ez a reformnak lesz administratív költsége, különösen a tagállamok számára, mert ők kezelik ezeket a kiadásokat a kifizető szervezetek és a tanúsító szervezetek útján, és a bizottság maga pedig a hatás tanulmányában úgy becsüli, hogy ez az administratív költség egy 15%-os növekményt eredményezhet a közvetlen támogatások kezelésében. Ez egy jelentős összeg, a számvevőszék azonban megállapítja, hogy nagyon kevés az információ, ami mutat kimutatná azt, hogy hatékonyság növeléssel ez kompenzálható lenne, vagy pedig, hogy esetleg nincs is hatékonyság növekedés. Elnézést, elnök úr, egy kicsit hosszan szóltam, de sok mindent akartam elmondani, fontos szabályozások ezek, és ezeket akarta elmondani a számvevőszék az önök bizottságának. Michel Cretin, credo che sia stato Nagyon szépen köszönöm, Greten úr. Rendkívül érdekes volt, amit elmondott nekünk a számvevőszék nevében. Ugye az elmúlt heten szület, az elmúlt héten született meg ez az állásfoglalás nagyon sok pontot foglal össze, nagyon sok kiinduló pontot jelent ez számunkra, és hát ezekkel kapcsolatosan tudunk vitát folytatni. Mindig kiemelte, hogy az aktív gazda definíciója nagyon fontos, nagyon fontos a költségek alakulása, és hát ez a bizonyos, hogy komoly vitaanyagot biztosít számunkra, és a vita végén természetesen lehetőséget kap a kérdések megválaszolására. De most előbb a bizottságot, illetve a bizottságot is meg fogjuk hallgatni. Először Köztiger asszony, köszönöm szépen. Kreten eh, úr az elmondottakat és a lehetőséget, hogy vitát folytathatunk önnel. Számunkra ezek az információk különösen fontosak, ugyanis az eh, együttdöntési eh, folyamat részesei vagyunk, és sok probléma, amelyekről szólt, nagyon komolyak, s kár, hogy sok kollega nincs itt, különösen azok nem, akik mindig azt hiszik, hogy a kap az a feltételek növelésével egyre jobb lesz. Azt hiszem, hogy már a múltban is rájöhetünk arra, hogy ez nem így van. És Csolos biztos úrral is megvitattuk már ennek a témának néhány összefüggését, és folyamatosan azt halljuk öntől, hogy a tagállamoknál van az igazi probléma, és hogy a bizottság nagyon egyszerű dolgokat csinál, és hát a tagállamok teszik azt bonyolultá. Ez ö, ö, mennyire tud egyetérteni ezzel az én tagállamomban. Nagyon nagy a félelem, hogy egyre több teher nehezedik ránk, és hogyha hiba történik, akkor azt nagyon szigorúan büntetni fogják és ön a tanúsító szervezetekről, kifizető helyekről is szólt. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e konkrét megoldási javaslatuk arra, hogyan lehet ezt megoldani. Osztom azt a véleményét, amit elmondott a kizöldesítéssel és az ökologizálással kapcsolatosan, és hát ezek a javaslatok a reform keretében születtek meg de teljesen figyelmen kívül hagyják, hogy a mezőgazdaság hm, már teljesíti a kereszt megfelelésben megfogalmazott követelményeket, a cross compliance, nem fogunk néhány év múlva ugyanúgy itt ülni, és akkor ön ismét a mezőgazdasági politikát kritizálja majd, mert hogy éppen, hogy nem értük el a célt. Osztom a nézetét a partnerségi szerződésekkel kapcsolatban, nem lehet ez már ennél bonyolultabb, és nagyon komoly veszélyeket rejt magában, hogy hibák csúsznak be, illetve hogy bizonyos pénzeket nem lehet lehívni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Elizabeth, és akkor Britta Reimers következik. Igen, én is nagyon szépen köszönöm, és köszönöm Keleten úr, hogy eljött, hogy elmondja mindazt, amit elmondott. Nagyon érdekes volt mindez. Az alapkifizetés és az ökologizálási komponens, meg a keresztmegfelelés. megfelelés. Hát az ökologizálás az ugye már többször volt terítéken nálunk, kritizáltuk is, mert nehéz megállapítani, hogy most akkor itt mit is akarunk, csak úgy derültékből a villámcsapásként hozunk mindenféle döntéseket, csak úgy vaktában, és ha most ezt másképp csináltok volna, és azt mondjuk, hogy ez a komponens a második pillérbe tartozon, és az első pillért csökkentjük, akkor gondolja, hogy ez egyszerűbb megoldást eredményezett volna a megvalósítás során, hogyan értékelni ezt. Aztán a másik Ugye nagyon különbözőek a célok a vidékfejlesztéssel kapcsolatban. Ez az oszlop, ez a pillér, ugye ő azért jött létre, mert egyre nagyobb igényeket támasztunk a mezőgazdasági politikával kapcsolatban, amitnek meg kell felelnie, és hát nincs meg a bátorságunk, hogy egy tiszta mezőgazdasági politikát akarjunk, hanem mindig hozzájön a szociálpolitika, a fejlesztési politika, tehát mindenféle politika területeket viszünk bele, nyomunk bele a mezőgazdasági politikába, és ezzel annak a lényegét felhigítjuk. Erről mit gondol? Az ellenőrzéssel kapcsolatban én is mezőgazdasággal foglalkozom, és látom, hogy milyen ellenőrzési űrület uralkodik helyenként, és a mezőgazdasági üzemek azok olyanok, mint a konszernek és hát eh, egyfajta bürokrácia létezik, és lehet ellenőrizni, de mezőgazdaságban az egész termelést úgy, ahogy befolyásolja az ellenőrzés, mert a helyszínen eh, mindig Németországban, ugye mi föderális ország vagyunk, jön először a, a regionális, aztán az országos szervezet, aztán még egy ellenőrzés, ami esetleg európai szintű, és a gazdák természetesen egyszerűsítést követelnek, tehát nem csak administratív téren, hanem gyakorlati szempontból is kell ezt nézni. Nagyon fontos, hogy elismeri a számvevőszék, hogy a védségeknél, ugye különböző védségek vannak, vannak a szándékosak, hát ezt tényleg tisztázni kell, mert ez visszaélés a pénzekkel, de van olyan védség, amit bizonyos körülmények kényszerítenek ki, technikai hibák, problémák, tehát valamilyen infrastruktúra nincs meg, vagy nem működik. A mezőgazdaság egy olyan szektor, ahol olyan tényezők is befolyással vannak, amire embernek befolyása nincs, az időjárás, meg a klimatikus befolyások, hát ez olyan reakciót eredményez, ami ugye nincs benne az EU szabályokban. Na most, hogyha eh, ez az oka annak, hogy valaminek nem sikerül megfelelni, akkor bizony eh, nem igazán eh, megfelelő reakció a büntetés. Aztán ugye egyrészt ezzel kapcsolatban mi a véleménye, ezt szeretném hallani. Köszönöm szépen, Britta. Köszönöm most Rubix és McGinnis képviselő kapnak szót. Köszönöm. És szeretném megköszönni azt is, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget, hogy a számbevőszék képviselőjével, képviselőjével beszélhetünk. Nagyon sok minden egyetértek, és a válaszopolgáraim is egyetértenek sok mindennel Lettországot képviselem. A lett gazdák mindig feltezik nekem a kérdéseiket, és megkérnek arra, hogy egy világos választ adjak a következőre. Ön pozitívan eh, említi a számok összesítését. Azonban a számok nagyon különbözőek. A termelőink pedig eh, Lettországban panaszkodnak, hogy 2020-ban az átlagos támogatásuk 52%-át kapja meg, és nem elégedettek azzal, hogy az átlag 52%-át kapják meg. Számvevőszékként ön ezt tisztességesnek tartja. Megfelel ez a Lisszaboni szerződés szellemének? Ez az egyik kérdésem lehet, hogy eh, nincsen világos elképzelésem a munkájáról, és hogy milyen lehetőségei vannak, és hogy eh, hogyan tud eh, kommunikálni. Azonban a következő dolog mégiscsak érdekelne. A számvevőszék a gazdáktól vagy a gazdák szövetségeitől leveleket kap. És szeretném megkérdezni, hogy mit szeretnének tudni a számvevők széktől a gazdák. Köszönöm. Grazie, Köszönöm. Rubix, most Mariam meg Guinness, és utána Lulling asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a számvevőszéknek, hogy jelentést írt, és köszönöm az expozéját is. De most szeretnék visszatérni a korábbi jelentés 19-es pontjára. És itt tesz egy kijelentést, hogy a gazdáknak juttatott, a nem aktív gazdáknak juttatott kifizetés elterjedt. De azt is mondja, hogy nincsen bizonyíték erre. Nem furcsa kijelentés, ez legalábbis az én véleményem szerint. És, és most igazából szeretném értelmezni ezt a 19-est. És a 12-es bekezdés pedig szerintem nagyon fontos a mi itteni munkánk számára, ismét én értelmezem ezt a 12-est, és számomra az, hogyha minden jól megy a mi munkánkkal itt, és jó a tanács munkája, és akkor is a tagállamnak a bizottság által elfogadott döntések, de még 12-24 hónapig tel el, amíg a reformokat át lehet ültetni a tagállamokban? Tehát az azt jelenti, hogy nem tudjuk a bizottság által javasolt időpontban átültetni a joganyagokat. Értem, hogy szükség van az egyszerűsítésre, de fel kell tennem ezt a kérdést. Lehetséges egy olyan politikát egyszerűsíteni, amely ennyi reformon átment már? És a reformok most a legösszetettebbek, hiszen a termeléstől elválasztjuk a támogatásokat. Ezt esetleg más perspektívából is meg kellene ítélni, hiszen ismét az egyszerűsítésről beszélek, tehát akkor igazából ez a szó már inflálódott, túlhasznált, és soha semmire nem jó most már. Itt ez a, ez a 2011-2014-es referencia is érdekelne, tehát hogy erről tudna-e még többet mondani a költségek kérdésére áttérve. Azt hiszem, hogy ez a 89-es, elnézés, hogyha rosszul emlékszem. Itt a zöldítés költségei. Itt igazából, hogy ezt hogy csinálják, ahhoz delegálni kellene egy bizottsági ellenőrt, hogy megkaphassák a kifizetéseket és itt egy rendszert kell létrehozunk, egy olyan rendszert, amelyel képesek leszünk ott dolgozni. És pontosan ez a helyzet. Eset, hogy nem, nem érjük el soha azt az utópiát, amit szeretnénk, de itt az aktív gazda fogalma lenne talán a legjobb, hogyha ezt ki tudnánk dolgozni. Már van egy definíciónk egy rendeletben, és szerintem a mate shellre cseréljük, akkor világosabb lesz az egészen negatív listában, de most az elnök leállít. Köszönöm, hogy meghallgatott. Igen, van időnk, Marian. Lulling asszony, és utána Martin Heusling. Igen, köszönöm, elnök úr. Én azt szeretném elmondani Kreten úrnak, aki a számvevőszéket képviseli, hogy egy kicsit leesett az állam. Elég régóta itt ülök ebben a parlamentben, de nem emlékszem olyanra, hogy a számvevőszék úgy viselkedne, ahogy viselkedik jelenleg, mint egy eh, társjogalkotó szerepelét. A társjogalkotó az a tanács és a parlament. És a parlament és a tanács azok, amelyek el fogják dönteni, hogy milyen lesz a mezőgazdasági, közös mezőgazdasági politika, hogy ez mire hasznos, hogy ezt hogyan kell célozni, hogy annak mi az elérendő célja. Amennyire én tudom, a számvevőszéknek nem tartozik a hatáskörébe, hogy a kapnak a céljaival foglalkozzon, és mindazon kérdésekkel, amikről ilyen szólt. Lehet, hogy önnek az a feladata, hogy minket foglalkoztasson és elfoglaljon, hogy szórakoztasson a tanúsító, kifizető szervezetekkel, de nem az önök döntési jogköre, vagy nem is utasíthatnak, és nem határozhatják meg, hogy mik a kapnak a célja. A jogalkotónak a a feladata. Önöknek ellenőrizniük kell, vagy meg tudná nekem mondani, hogy mire építik a, most az önök tevékenységét alapozni, hogy itt mondták, hogy meghatározni a kapnak a céljait. Ez nem a számvevőszéknek a feladata. Önöknek ellenőrizniük kell, de semmiképpen sem feladatuk, hogy meghatározzák a politika területét és a definícióját. Szerintem ez egyáltalán nem az önök területe. hogy aztán majd utána a bizottsággal dolgoznak együtt, hogy jobban tudjanak ellenőrizni, tanúsítani, ez jó rendben bánom is én, de a politikának a meghatározása az mindig a jogalkotói hatáskörbe tartozik. Grazie, Madame Lulling. Köszönöm, Lulling asszony. Martin Heusling, és utána Albert Dess. Van egy konkrét kérdésem a számvevőszékhez. Viszonylag megjegyzések nélkül átvette azt, hogy a reform 15%-kal több bürokráciát, igazgatási ráfordítást igényel. Érdekelne, hogy az önkompetens intézménye hogyan számította ezt ki. Hogy honnan adódik ez a 15 százalék. Nekem ez egy kicsit rejtélyes, hogy a reform ennyi bürokráciát okozhat. Hogyan számítják ezt ki? A bizottságnál sem értettem. És most csatlakoznék Luling asszonyhoz, hogy nagyon politikai az, ahogy értékel. Azt írja, hogy a célkitűzés nem igazságos, nem ismeri fel a cél. Itt az ökológizálásnál nem gondolja, hogy egy kicsit túllépi a hatáskörét? Ülnek ott emberek, akik a mezőgazdasággal foglalkoztak, akik a biológiai sokféleséget ismerik, ismerik a klímavédelmet, a vízvédelmet? Most itt tesz egy megsemmisítő kijelentést, de nem hiszem, hogy rendelkezik ezzel a hatáskörrel. Nem tudja szakmailag megértékelni, kiértékelni és megbecsülni ezt. A bürokrácia csökkentésénél mindig kritizálják, ön is kritizálja, önök is kritizálják az ellenőrzési rendszert. De úgy gondolom, hogy a 27 tagállam összehasonlításánál elmondhatjuk, hogy nagyon különböző ellenőrzési rendszerek vannak. És hogyha a legjobb gyakorlatot alkalmazzuk, akkor szerintem itt a bürokráciát tényleg el lehet kerülni. Hiszen esetleg ön is tudja, esetleg a bizottság is tudja, hogy milyen ellenőrzési rendszerek vannak, amelyek tényleg hatékonyak, amelyek bürokrácia mentesek, vagy ahol csekély a bürokrácia. A tagállamok felelőssége ez, de mindig Brüsszelnek címzik a megjegyzéseiket. És mindig felteszem a kérdést, hiszen Brita Reimers is ilyen hangremben szólt róla, szegény parasztok állandóan ellenőrzik őket. Tehát, mint hogyha a termelők állandóan az ellenőrzések keresztüzében állnak. Szerintem ezt azért így nem lehet kijelenteni, és hogyha egy termelő a bevétel 50%-át közpénzekből kapja, akkor a, közpénz, a közszférának, az adófizetőnek joga van ahhoz, hogy megtudja, hogy hova megy a pénze. Köszönöm szépen, Martin. Albert tesz, és utána jár képviselő. Albert? Köszönöm, elnök úr, köszönöm Kreten úrnak, hogy eljött és elmondta, mi áll a jelentésében, de én is egy kicsit meglepődött vagyok, ahogy az előttem felszólók is mondták. Egy számbevőszék felelőssége lenne, és ez legyen bajor, német, bármilyen számvevőszék, tehát egy számvevőszéknek mióta hatásköre a mezőgazdasági, az, az agrárpolitika céljait kiértékelni? Ez a politika dolga, erre választottak meg minket a választópolgárok. Önöknek arra kell ügyelni, hogy működjenek az ellenőrzések, hogy gyakorlatiasak legyenek, egyetértünk. De az Európai Számbevőszék egyik alapítója, dr. Heinrich Eigner a saját vidékemről származott, és ma valószínűleg nagyon meglepődött volna, hogyha hallotta volna, hogy mit adott elő. Hiszen nem az volt a célkitűzése, hogy az európai számbevőszék beleavatkozzon az agrárpolitikai célkitűzésekbe. Úgy gondolom, hogy az Európai Számvevőszék feladata az, hogy megvizsgálja, hogy helyén valók a szankciók. Itt az a véleményem, hogy még többet kellene tenni. Ma egy más alkalommal már elmondtam itt, hogy az ellenőrzéseknél nem tesznek különbséget, hogy hiba történt, vagy hogy csalás szándéka áll fenn. Ez szerintem szükséges lenne. Valahol mindig van egy hiba, a hibát pedig ki kell javítani. Azonban a csalást szankcionálni kell. Erősebben, mint ma. Azonban nincsen különbségtétel. Tehát mi tudjuk, hogy milyen esetben van hiba. És látjuk, hogy hiba történt, de kötelező a szankció az európai jog értelmében. Ezen kívül még cselekvési szükségletet látok a közös agrárpolitika kifejezés esetében is, hiszen megállapítom, hogy óriási különbségek vannak Európában, és nagyon messze vagyunk a közös agrárpolitikától. Esetleg eh, itt eh, léphetne a számövőszék, hogy megnézze, hogy az egyes tagállamokban összeegyeztethetők -e a célkitűzések. És ami a kereszt megfelelésről mondott, egy zöld képviselő ellentmondott ennek, de osztom azt a nézetet, hogy a kereszt megfelelésnél egy óriási jogi bűnt követünk el. Én termelő vagyok, nem jogász. De nem látom be, hogy miért van szükség dupla büntetésre a kereszt megfelelés esetén. A szakjog alapján is megbüntetnek, és szankciót is kiszabnak. Ilyen sehol nincs a büntetőjogban a szakjog szerint tán még erősebb büntetéseket is ki kellene szabni. De szerintem kettős, dupla büntetéseket nem lehetne alkalmazni. Van még egy utolsó kérdésem, esetleg tud válaszolni. Ki ellenőrzi az európai számbevőszéket? Jár képviselő, és utána La Via képviselő. Egy kiegészítés a részemről nem vitás, hogy az Európai Számvevőszék a közpénzek elköltésének hatékonyságával foglalkozik, hol van bürokrácia, mekkora ez. Bürokrácia nem csak az adminisztrációban van, az egész menedzselésében van bürokrácia. És a bürokrácia kettős módon lecsapódik a termelőknél. Izgalmasnak tartom hogy a kifizető helyeink is azt mondják, hogy már nem bírják a menedzsmentet. Egyszerűen túl drága, túl sok a feladat, és a tagállamokban még takarékoskodnak is. Tehát jogos foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy hogyan kapjuk meg biztosan a forrásokat és olcsón. Most a kezelési költségekre gondolok. Tehát hogyan kapják meg a gazdák a forrásokat. És ebben a tekintetben egyetértünk. A kérdésem pedig az, hogy hogyan lehetne tényleg hatékonyabbá tenni ezt. Hallottam, hogy az a véleménye, hogy legyen egy nagy európai kifizetőhely, ahol a pénzt kezelik, mert itt azonosak a játékszabályok, de félek, hogyha központosítanak egy ilyen dolgot, akkor a bürokrácia csak növekszik. Azt is szeretném még elmondani, hogy a igazgatási költségek nagy része a tagállamokban véleményem szerint abból származik, hogy a tagállamok félnek a terheléstől. Hiszen a tagállamoknak duplán, háromszorosan ellenőrizni kell, hogy hibákat követtek el. Tehát, hogy ez most csak egy helyesírási hiba volt, ez szándékos volt, ez durva, vagy pedig szándékos csalás volt. A tagállam is ellenőrzi ezt, hiszen ezekben az esetekben mind szankció van, és szerintem ez már nem kézben tartható igazgatási feladatokat jelent. Van valamilyen elképzelés arról, hogy hogyan lehetne csökkenteni ezt az igazgatási terhet? tudjuk, hogy előbb-utóbb átpolitizálódik a dolog. Néhány kolléga azt mondta, hogy ez ma szinte politikai kijelentés, de megkérdezem még egyszer. Hogyan lehetne átvágni a gordiuszi csomót? Hogyan lehet eh, a reformot úgy végrehajtani, hogy ne legyen túl sok bürokrácia? Van még egy kérdésem, és ez az én régiómmal foglalkozik, ez a kifizetések maximálására vonatkozik. Aggódom, hiszen hogyha egy bizonyos üzem mérettől maximum kifizetéseket, akkor ez megint további bürokráciát jelent. De aggódom, mert Németországban megállapítottuk, hogy kb. 30 igazi, 30 üzemet érint, 30 termelő egységet, tehát Németországban 30 mezőgazdasági termelő üzem miatt kell ezt az óriási bürokráciát bevezetni. Igazából rengeteg az adminisztráció, az igazgatás is szinte sok hűhó semmiért. Tehát ha már valamit kezelünk, valamit igazgatunk, akkor annak legyen hatása is. Néha azt a módot halljuk, hogy a cél semmi, az út az igazi, azonban itt a Keppingnél más nincs, csak bürokrácia. Köszönöm Giovanni La Via, és utána Jim Nicholson. Io credo che da ogni confronto bisogna... Úgy gondolom, hogy akkor vagyunk a leghatékonyabbak, hogyha megnézzük, hogy milyen hasznos elemei vannak a számbevőszék jelentésének. Itt látjuk, hogy a számbevőszék megállapítja, hogy visszaélnek bizonyos vizsgálatokkal. Megkérdezném, általánosságban és a számbevőszék tagjától, hogy annak érdekében, hogy csökkentsük a csatás, a csalások és a hibák közötti különbséget, akkor ezt hogyan látják ön a zöldítések esetében? Vagy hogyan látja például a vetésforgónál? termék diverzifikációnál. Tehát eh, itt van ez a 70-30 százalékos kérdés. Tehát eh, kérdésesek a kis területek. Tehát a kis területek esetében eh, könnyebb lesz a csalás lehetősége. Igazából itt a kis területek még kisebbek lesznek, mondjuk ilyen 100 négyzetméteresek, és akkor még mindig megvan, sőt nő a hiba lehetősége. A százalékos adatok tekintetében azonban teljesen más fajta hiba merülhetne itt fel. Szeretném megköszönni. Létezik-e olyan elem, amely negatívan hat ki arra, hogy elválasszuk egymástól a szándékos csalást és a nem szándékos hibát. A Következő kérdésem a számbevőszék tagjához az, hogy mindenki itt az egyszerűsítésről beszél, a bürokrácia leépítéséről, hogy hogyan érhetjük ezt el. A számbevőszék hogyan becsli fel ezt a kisebb területeknél? Tehát hogy tudják a kisebb területű egységek alkalmazni a vetésforgót? Tehát, hogyha nem változik a terület, akkor szerintem egyfajta termény elég lenne. Hiszen eh, itt az van, hogy évente új és új eh, termék legyen, és ez megint papírt És ez pedig ismét adminisztrációs munkát jelent és szerintem sokkal jobb lenne az igazi mezőgazdaságra koncentrálni, és ne erre az adminisztrációra. Milyen ellenőrzési kihívásokat lát ebben a tevékenységben, vagy milyen problémákat? Elképzelhető, hogy igazából elképzelhető egy olyan rendszer, hogy megengedi azt, hogy pár év múlva cseréljék csak le a terményeket. Tehát így egy kérvényel. Köszönöm szépen. Most Jim Nicholson következik. Uh, Köszönöm, elnök úr. Osztom az előttem felszólalók kételjeit, Mm, van, aki már itt nagyon régóta tag itt, és én is elég régóta itt vagyok, és én se hallottam még olyat, hogy a számbevőszék ilyen jellegű anyagot mutatott volna be. De lehet, hogy ilyen irányba mozdulunk el? Lehet, hogy ez az új forgatókönyv. Most ez a 15%-os adminisztrációs költségnövekedés engem is érdekel, hogy hogyan számolják ezt ki. Európa nagyon nagy, nagyon eltérő tájakkal rendelkezik északról, délfele, keletről, nyugatfele. Tehát, hogyha megyünk Brüsszelből Strasbourgba, akkor figyelem a tájat, és teljesen más a helyzet, mint hogyha egy északi tájon vagyok. a visszavezető úton lehet, hogy egyszer be is nézek önhöz, és megrázom a kezét, de itt igazából visszatérünk a 16-17. századra Írország esetében, amikor megbüntették azokat, akik nem azt termeltek, ami elő volt írva, de hogy visszatérjünk a jelen helyzetre, és Európa sokrétűségére folytathatjuk azt, hogy kényszerítjük az embereket arra, hogy egy zakó mindenkire jó? Én nem használom itt az egyszerűsítés szót, mert ahogy hallottuk, ez már inflálódott. De a rugalmasság valahol ideillik, és a különböző országokban pedig rugalmasnak kell lennünk, és el kell fogadni bizonyos különbségeket Európán belül. A hozzáférhető alapokat a legjobb módon kell felhasználni, mindenki ezt akarja. Senki sem akar visszaélni az alapokkal, de úgy gondolom, hogy nagyobb rugalmasságot kellene biztosítani. Azt javasolnám, tehát no, hogy ne, ne értsék félre a szavaimat. Elképzelhető, hogy a széknél nem látják be a probléma teljességét. És máshogy látják a problémát azok, akik alkalmazzák az előírásokat, és megint mások, akiknek a célcsoport, akik az alkalmazás célcsoportja. Remélem, hogy ezeket megszíveli, de mindig nagy örömömre szolgál, amikor beszélhetek a számbevőszék tagjával. Köszönöm. Grazie a tutti i colleghi che hanno preso la parola. E Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, és mielőtt megadom a szót Kreten kollégának, a bizottságot kérem, hogy szóljon Kucsikó igazgató úr következik és aztán ismét ön következik. Köszönöm. köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Kreten úrnak is a tájékoztatóját. Mi mindig nagyon is figyelembe vesszük a számövőszéknek a véleményét arra vonatkozóan, hogy hogyan kell jó költségvetési gazdálkodást megvalósítani. El kell, hogy ismerjem, hogy a számövőszék itt elismerte a bizottság előfeszítéseit, nem csak javaslatok és kritikák hangzottak el a számvevőszék is elismeri, hogy itten a ö, célzott támogatások javítása letén van egyszerűsítés, a közvetlen kifizetések támogatását is elmond, elhangzott, és még az nagyon fontos, hogy egy egyszerűsített rendszer legyen érvényben a kis gazdálkodók számára értékelték a fiatal, köz, fiatal gazdálkodók érdekében tervezett intézkedéseinket is. Ami a komplexitásra vonatkozó észrevételeit illeti a számvevő széknek, három példát hallottunk, az egyik a vidékfejlesztés területéről volt. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy mi magunk is kidolgoztunk egy közös stratégiai keretet, ami minden strukturális alapra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a vidékfejlesztés egy koherensebb keretbe kerül, és szerintem ez mindenképpen egy olyan pont, ami fontos, és ezt hangsúlyozni kell. Ami az ekokondicionalitást illeti, úgy vélem, hogy csökkentettük a követelmények számát, és ez az egyszerűsítés irányába hat. Azonban van számos egyéb elérendő cél is a kokondicionalitásban. Nem lehetséges egyben elérni a célokat, és ugyanakkor megtakarítani a különböző kritériumokat az ekokondicionalitás területén. Ami a büntetéseket illeti, osztom azt a véleményt, amit több képviselő is elmondott, többek között tesz kollega, hogy az ekokondicionalitásnál nem az a kérdés, hogy jár-e vagy nem, hanem hogy az egész kifizetést büntetni, hanem csak abban az esetben, hogyha nem veszi figyelembe az előírt szabályokat, vagy bizonyos szabályokat, akkor egy büntetés legyen kiróható. Egyébként jelenleg ez van. Nagyon fontos dolog az aktív gazdálkodó kérdése. Itt úgy gondolom, hogy valóban, és ezzel nem vagyunk autisták, meghallgattuk nagyon odafigyelve azon kritikákat, amelyek elhangzottak azzal kapcsolatban, amit mi javasoltunk. Mi javasoltunk valamit, aminek az a célja, hogy kizárólag azok a gazdálkodók kapjanak direkt kifizetéseket, akik valóban gazdálkodnak. Ez azt jelenti, és ezzel egyetért a számvevőszék is biztos vagyok benne, az egész Európai Parlament is egyetért vele, és különösen az Agriszak Bizottság javaslatokat készítettünk, amelyeket hát, megbíráltak azért, mert túl komplexek, túl bonyolultak, és a nemzeti adminisztráció terheit növeli. Gondolkodunk egy alternatív megoldáson, amivel ugyanez a cél lenne elérhető, csak egy negatív listával. Tisztelt elnök úr, egyébként egyes ötletekkel kapcsolatban, amiket, ha jól tudom, ebben a szakbizottságban is végig gondoltak. Tehát egy negatív listát, és csak a negatív listán szereplőkre rákényszeríteni, hogyha ők úgy gondolják, hogy ők olyan vállalat, amit a mezőgazdaságilag kell tekinteni, az bizonyítsák ők, hogy ők mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, akkor ez egy minimális teher lenne. Tehát nem kellene ellen, előzetes ellenőrzést végezni valamennyi követelménynél, kizárólag ö, eseti ellenőrzéseket végeznénk olyan esetben, hogyha valaki negatív listán van, és ő azt mondja, hogy ő neki ö, pozitív listán kellene lennie. Tehát ezen dolgozunk, hogy tovább egyszerűsítsünk ilyen fontos pontokat. Más kérdésekkel kapcsolatban a támogatás elosztására vonatkozóan, ha jól emlékszem, meg Guinness asszony adott egy választ, ami nekem nagyon megfelelőnek tűnik, nem is akarok hozzátenni semmit, mert én is csak ugyanazt tudnám mondani. Ami a kifizető szervezeteket illeti, itt úgy gondoljuk, hogy egy megosztott gazdálkodást folytatunk a tagállamokkal. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak kell a munkának ezt a részét elvégeznie, mi azonban mégis egy auditálást végzünk, tehát mintavétel alapján évente, hogy megnézzük, hogy a tagállami kifizető szervezetek hogyan dolgoznak. Ha ne adj Isten, véleményünk szerint, ha eltérés van a pénzügyi rendelettől, akkor ezt megvitatjuk részletesen. Erről már néhány kritériumot elmondtam. Ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy a mi rendszerünk már bizonyított, és e tekintetben a helyzet nagyon sokat javult. Tisztelt elnök úr, ezek az észre, előzetes észrevételeink eh, nagyon nagy odafigyeléssel eh, tanulmányozzuk, és állunk rendelkezésre további kérdésekre. Molto grazie al direttore. Nagyon szépen köszönöm. Fasikó úr, és hogyha nincs több hozzászólás ezzel kapcsolatban, akkor most Michel Kreten úrnak adom meg ismételten a szót, és köszönöm, hogy bemutatta a beszámolóját itt a mezőgazdasági bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem tudom, hogy tudok-e valamennyi kérdésre válaszolni, amit feltettek, azonban mégiscsak meg fogom próbálni. Először is talán, mert több részről is elhangzott, valami magyarázatot kell, általános magyarázatokat is kell, hogy adjak. Ami azt a kérdést illeti a politikai szemrehányás, hogy a számvevőszék mezőgazdasági politikát gyárt-e. A válasz egyértelműen nem. Soha sem állt szándékunkba, hogy mi helyébe lépjünk a bizottságnak a kezdeményezés területén, vagy a parlament, vagy a tanács helyébe lépjünk, és mi fogadjunk el európai szabályozásokat. Azonban mégiscsak beszélhetünk bizonyos dolgokról, azt mondják nekünk, hogy most meg akarják határozni a mezőgazdasági célját. Nem, egyáltalán nem. Akkor lehet, hogy valószínűleg az én hibám rosszul ért, mondtam el. Én soha nem mondtam azt, hogy milyen irányba kell mennie a közös agrárpolitikának. Én mindannyit mondtam, hogy ha nincsenek célok, akkor nagyon nehéz értékelni az eredményeket. Én mindössze ennyit mondtam. Én nem mondtam, hogy mi le, mik legyenek a célok, és ezt megismétlem, amit az, idén, az előbb már mondtam. Nézzék meg például a kif- közvetlen kifizetésekre való rendeletet, és mondják meg, hogy önök látják-e a célokat. Nincsen benne a rendeletben. Én nem mondtam meg, hogy milyen célokat kell benne, csak azt mondom, hogy nincsenek célok. Hasonlóképpen más kérdéssel a vidékfejlesztéssel kapcsolatban. Én pontosan a fordított helyzet van. Mindenféle célok vannak, rengeteg cél van. Egyébként a mi jelentésünkben felsoroltuk, ez körülbelül másfél oldal csak a célok felsorolása. Természetesen vannak ezek között ellentmondások, nem világos, zűrzavaros. Azt mondtam, hogy a vidékfejlesztés területén egyszerűsíteni kellene a célokat, és célzottabbá tenni. Nem mondtam meg, hogy mik legyenek ezek, tehát ezt visszautasítom azokat a vádakat, vádakat, tehát vagy idézőjelbe téve azokat a véleményeket, amik elhangzottak, és amik azt mondják, hogy a, számító, a számövőszék be akar törni egy olyan területre, ami nem az ő hatásköre. Egyáltalán nincs erről szó, csak mert utána viszont ugye az viszont a válasz számvevőszék jogköre, hogy elmondja a véleményét a nagy javaslatokról, amiket a bizottság tesz, és amelyeknek pénzügyi kihatásuk van. És a parlamentnek is a számvevőszék elmondhatja a véleményét. Ez a jelentés, ez egy vélemény. Ez egy vélemény a önöknek, illetve a bizottságnak egy sor szabályozásról. Például nincsen válaszom Rubik úrnak, amikor azt kérdezte, ha jól értettem, hogy szerintem az azok a alacsonyabb összegű kifizetések, amiket a lettek kapnak, az jogos-e vagy sem. Én ezt nem tudom megmondani, engem csak azt kell nézni, hogy egy megfelelő, a rendeletben szereplő szabályok szerint kerültek kiszámításra. Én csak ezt tudom ellenőrizni, ezt szeretném pontosítani. Én legalábbis remélem, hogy ezt most már világosan mondom, én sohasem mondtam politikai véleményt arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene kinéznie a közös agrárpolitikának. Azt mondtam, hogy ha akarunk egy közös agrárpolitikát, és az eredményeket akarjuk mérni, akkor meg kell határozni a célokat és, és a, az eredménymutatókat. Ennyit mondtam, az eredménymutatók, azok nincsenek benne a rendeletben, legalábbis úgy, hogy jelenleg előttünk van. Második általános felvetés, vagy, vagy hiba, amit szeretnék eloszlatni, félreértés, amit többen is felvetettek, ez pedig a csalás és a hiba. A csalás, a szándékos hiba, meg a véletlen hiba. Itt lehet, hogy egy kicsit e, a, a számövőszék nem tesz különbséget a kettő között. A számvevőszéknek nem feladata, és nem is jogköre, hogy a csalókat üldözze. Nem a számvevőszéknek a feladata. Ha esetleg az ellenőrzéseink során találunk csalásokat, akkor a mi felelősségi körünk annyi, hogy a tényeket, amiket megállapítunk, ami feltételezhetően csalás, fraud vagy presumptive fraud, ezt átadjuk a nemzeti igazságügyi hatóságoknak. A számvevőszék semmiféle csalásnak nem megy utána, és a számvevőszék nem tesz különbséget, hogy szándékos vagy véletlen hiba történt-e. A számvevőszék objektív véleményt mond arról, hogy egy bizonyos összeg, egy bizonyos kifizetés az európai költségvetés terhére került, miközben nem lett volna szabad. De azt, hogy ez miért történt, ezzel a számvevőszék nem foglalkozik, nem értekli, hogy ö, szabálytalanul miért számolták el a közösségi költségvetés terhére. Tehát ezt ne tegyék nekem szemrányást, úgyhogy mondom mindazoknak, akik ezt a kérdést vetették fel, mi nem teszünk különbséget a csalás és a véletlen hiba között. Ha csalással találkozunk, akkor ezeket az elemeket ismertetjük a nemzeti igazságszolgáltatással, de nem az a feladatunk, hogy a felelősségi köröket megállapítsuk, illetve a felelősöket megkeressük. Nekünk azt kell megnéznünk, hogy a pénzügyi dokumentációk és azok a pénzügyi összegek, amik ott szerepelnek, ezek szabályosan kerültek-e megállapításra és elszámolásra, vagy sem. Például, hogy válaszoljak Nikolson úrnak, a számvevőszék sohasem kötelezte Észak-Írországot 120 ezer font megfizetésére. Nem feladata, és nincs lehetősége a számvevőszéknek büntetést kiróni. Ez nem a mi szerepünk, és nem is tartozik a jogkörünkbe. Lehet, hogy ön azt akart adni, hogy egy pénzügyi korrekció volt, amit a bizottság írt elő, de biztosan nem a számvevőszék írta önöknek elő a 120 ezer vagy 120 millió font korrekciót. Tehát ezzel a tisztázandók tisztázásra kerültek. Most még néhány felvetésre igyekszem válaszolni, megpróbálom sorban. Először Köztinger képviselő hogy egy bonyolodalom forrása a, forrása a bonyodalmaknak a mezőgazdasági rendeletben a, az, hogy a tagállamoktól ered a bonyolítás. A válasz az, hogy valószínűleg igen, mert ugye nagyon is természetes, hogy a, az európai jogi keret bizonyos eh, mozgásteret ért hagy a tagállamoknak, annak érdekében, hogy az általános jogszabályokat a saját speciális tagállami helyzetükhöz igazíthassák. Ezzel indirekt módon Nikolson úrnak is válaszolok, aki ilyen kérdést vetett fel, hogy ugyanazt a szabályt rá lehet-e húzni mindenkire. Nem, nem is alkalmazandó. Mondok egy példát. Például a kokondicionalitásban két ö, csoport van, már nem is tudom, hogy hogy hívják franciául, de az egyik az Statutory Management Requirements, másik oldalon pedig a Good Agricultural and Environmental conditions állnak, tehát a GAEC, azokat a tagállamok szintjén határozzák meg. Tehát a tagállamok határozzák meg a GAEC csoportba tartozó feltételeket, nem a bizottság. Tehát valóban a tagállamok adott esetben, mondjuk most csak példát mondok, dönthetnek úgy, amikor a definíciókat meghatározzák, számos bonyodalmat fogalmazhatnak bele az ekokondicionalitásba. Ugyanakkor ez lehetővé teszi azt is, hogy válaszoljak arra a kérdésre, hogy tudjuk-e, hogy van-e mozgástér vagy autonómia a tagállamok számára, hogy a jogszabályt igazítsák a sajátos helyzetükhöz. Igen, ilyen mozgástér van. Adok egy példát, ugyanez van például a gákkal, lehet, hogyha gondolkodnék, még továbbiakat is találnék. Igen, ami a bonyodalmat, a komplexitást jelenti, ez részben abból adódik, hogy egyes tagállamok még hozzátesznek további jogi, jogszabályi rendelkezéseket a közösségi szabályokhoz, nemzeti rendelkezéseket a közösségiekhez. Ez biztos, hogy így van, de alapvetően nem erre gondoltunk, amikor azt mondtuk, hogy a mezőgazdaság, a kap jogszabályok rendkívül bonyolultak maradtak. Ez egy elem volt, a nemzeti jogalkotás egyik eleme ennek a bonyolultságnak. Ahogy az előbb elmagyaráztam, a, mezők, a vidékfejlesztés területén hat ö, szintje van a jogszabályoknak, és a nemzeti az csak a hatodik. Tehát előtte még öt van, amely mind közösségi elemek, amikben ugyancsak lehetnek egyszerűsítések. Ez azt is jelenti, hogy igaz, hogy az a, az egyszerűsítés kérdése, egy kicsit kényes, kényes erről ezzel foglalkozni, mert vannak a jó és a rossz egyszerűsítések. Ha az ökokondicionalitást nézzük, akkor nem lehet olyan rendelkezések, hogy ezek nincsenek valamilyen szinten részletezve. Ha nem megy elég messzire a vízfelhasználásban, a megtakarításban, az összegekben, a nitrát, hogy milyen nitrátokat hogyan lehet használni, és így tovább vagy a nitrátban gazdag anyagokat hogyan semmisítsék meg. Ezt nem lehet egyszerűsíteni, mert ez bonyolult. Mindössze az kell, hogy ennek a területnek a leegyszerűsítésében elmagyarázzuk egyértelműen, hogy a gazdálkodók pontosan tudják, hogy milyen feltételeket vállalnak akkor, hogyha a kokondicionalitást vállalják. Már azok számára, akik vállalják. Az ekokondicionalitásnak egy része az mindenkire nézve kötelező, és van egy rész, amelyik pedig a ö, környezeti, mezőgazdasági környezeti elemek, azt vá- vagy vállalják, vagy nem, tehát van egy, amelyik önkéntesen vállalható. Tehát ez a rendkívül gazdag ö, egység, ez nem egyszerűsíthető egy ö, egy csapásra. Bonyolultak ezek a kérdések, és nyilvánvalóan bonyolult a rendelkezések vannak. Azonban hogyha megnézzük például 18 különböző jogszabályból kerülnek a összeállításra a különböző egységes rendelkezések. Esetleg ezeket lehetne egységesíteni tevékenységi területek szerint, úgyhogy víz, talaj, műtrágyák és egyebek, ahelyett, hogy 18 külön jogszabály lenne, amit végig kell nézni a gazdálkodónak, hanem egy egyszerűsített, ö, koherens jogi keret lenne. Ez egy egyszerűsítés lenne, ami kompatibilis lenne azzal a bonyolultsággal, ami egyébként szükséges ennek a témának a kapcsán. hogy a zöldítésnek az első vagy a második pillérben van-e a helye. Nem Reményen meg is mondom, hogy politikai kérdés, ez nem az én témaköröm. Nem a számvevő széknek kell eldöntenie, hogy a zöldítés a kapon belül az első pilléres vagy a második pilléres intézkedése kell, hogy legyen. Most a kettő között megosztva van, vannak bizonyos általános intézkedések, amik mindenkire vonatkoznak, és vannak speciális intézkedések, amelyek a vidékfejlesztési tervek keretében vannak, illetve a környezeti megalapodások keretében, ezek pedig a második pillérben találhatóak. Erre annyit mondanék, de csak akkor, hogyha nem mondják azt, hogy politizálok, hogy nem tűnik illogikusnak, hogy legyen egy közös alap, egy mezőgazdaságban egy olyan alap, ami mindenkire vonatkozik, független attól, hogy milyen régiót és milyen tevékenységet folytatnak, és utána egy második elem, a zöldítési elem, ami már nagyobb követelményeket támaszt, amiket támogatnak is, speciális támogatásokkal, bizonyos feltételek ö, teljesülése esetén, szerződés alapján, és ez mondjuk a második pillérbe kerülne. Ez kiegyensúlyozná a kötelező, mindenkire vonatkozó, és a második javadalmazott ö, önkéntes megoldást. Ez nem tűnik rossznak ezzel kapcsolatban, én csak ennyit tudok mondani kétségtelen, hogy van egy nagyon egy, sok egymásra épülő ellenőrzés, és amit egy adott mezőgazdásznak el kell viselnie, és még inkább egy szövetségi államban, ahol még a tartományi ellenőrzések és a szövetségi ellenőrzések is vannak, és erre épülnek rá még a bizottsági ellenőrzések, és arra még a számvevőszéki ellenőrzések. Ami azt jelenti, hogy ugyanabban az évben, ha nagyon rosszul történnek a dolgok, akkor ugyanaz a gazdálkodó öt ellenőrző csapatot is láthat a gazdaságában, akik egymás után vonulnak fel. Azt hiszem, hogy ez olyan példa, ami még sosem történt meg, de elméletileg lehetséges lenne. Tehát ellenőrzések sorozata elképzelhető lenne ilyen, de nincs megoldási javaslatom erre lehetne nagyon csökkenteni az ellenőrzéseket, amennyiben mondjuk mindegyik ellenőrzési szint építhetne az alacsonyabb szintű megállapításokra. Hogyha biztosak lennénk abban, hogy jól történnek meg az ellenőrzések, mondjuk az Európai Számvevőszék, ha biztos lehetne abban, hogy a tanúsítási szervezetek ellenőrzései jól tört, kerültek elvégzésre, akkor tudnánk ezekre építeni, és csak megbizonyosodnánk arról, hogy jól dolgoznak-e, és az ő megalapításaikat átvennénk. Vannak olyan elemek, amik ebbe az irányba hatnak, de jelenleg még nem ez a helyzet. Sajnálom. Megkinisz asszony, nem mindig értettem mindent, amit ön kérdezett. Először is a 12-es cikket említette a a véleményünkből, a 12-es bekezdést, ha jól értettem. Ja, ez adaptációs idő, igen, az adaptációs ideje az ügynökségeknek. Hát igen, valóban úgy gondoljuk, hogy az ügynökségek, a kifizető ügynökségek tehát a teljes rendszer, ami kötelező lesz rájuk nézve, ez csak akkor válik majd ismerté, hogyha a rendeletek már elfogadásra kerültek, és amikor az intézkedések az alacsonyabb szintű végrehajtási utasítások is megszülettek a bizottság szintjén. Ez nem fog azonnal megtörténni. Viszonylag kevés idő lesz az ügynökségeknek, hogy alkalmazkodjanak, és bizony előfordulhat, hogy lehet, hogy 2013 vége után lesznek csak képesek az új szabályokat alkalmazni. Ez lehetséges és miután szóltam erről a témáról, még egy szót szeretnék mondani a 15% kérdéséről. Valaki megkérdezte tőlem, hogy tudom-e, hogy mi van benne, és hogy ezt ellenőrizte a számvevőszék hogy a 15%-os összeget ellenőrizte a számvevőszék. Nem, nem ellenőrizte a számvevőszék. A 15% az a százalék, amit a bizottság adott meg, a hatás tanulmányában, amit a jogszabály természettel kapcsolatban végzett. Tehát a bizottság miután kötelező számára becslést végzett, megnézte, hogy a költségvetési kihatása mekkora a javasolt intézkedéseknek, és úgy becsült, hogy ez körülbelül 15%-a a jelenlegi gazdálkodási költségeknek a közvetlen támogatások vonatkozásában. Miután még az új rendszerben nem volt semmilyen kiadás, tehát ezt nem ellenőrizte a számvevőszék, majd 2014-ben, vagy 15-ben, vagy 16-ban fogja ezt a számvevőszék vizsgálni. De ez világos. Ezzel együtt természetesen az világos, hogy az új rendszer kiadásokat jelent, tovább többletkiadásokat, csak egy példát mondok. Ha a tanúsító szervezetek nek nem csak egy véleményt kell mondani arról, hogy mennyire megbízhatóak a számlák, hanem arra vonatkozóan is, hogy szabályosak-e és törvényszerűek-e a tranzakciók. Ez azt jelenti, hogy több munkaerőre több munkát kell végezniük, következésképpen többe fog kerülni. Nem látom be, hogy hogyan lehetne ezt csökkenteni, de szükségképpen többe fog kerülni, mert több munkát, feladatot kell elvégezni. Qu'est-ce que. Par... Mikrofon nélkül. Elnézést, 9-es bekezdés. Oké, okay. mit, mit mond a 9-es bekezdés? Nem, nem, 90-es, 9-0, 90-es. Ah, okay. Uh, okay, so, yeah, please. Sorry. Just perhaps you could write to me about this. I find... Igen, furcsának tartom, hogy itt azt javasolják, hogy ez egy probléma, viszont egy másikban azt mondják, hogy se a tanácsnak, se a bizottságnak nincsen eh, pontos információja ennek az elterjedéséről. Tehát hogyan lehet ilyet állítani? Szerintem ezt a vitát már lefolytattuk. Kijelenthetjük ezt, hiszen minden évben nagyon sok tagállamot keresünk fel, nagyon sok gazdaságot felkeresünk, és ez nem olyan dolog, hogy ez mindenhol meg lett volna. Nagyon sok gazdaságot látogattunk meg, és azt láttuk, hogy nagyon sok példa volt erre, és van itt, nincs most nálam. De egy konkrét jelentést írtunk egy hosszú listával, ilyen példákról. Tehát most ezt nem kellene itt megismételnem, de például repülőterek, golfklubok, vasútársaságok, természeti kincsek, sport, üdülőterületek, és így tovább. És mindenhol volt erre példa. De hogyan lehet ezt számszerűsíteni? Nem rendelkezünk a forrásokkal, hogy ezt részletezzük. Uh, Oké, okay, can I... Rendben, meg akkor itt abba is hagyom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Michel Kreten nagyon érdekes hozzászólását, az érdekes vitát. Ha nincs további megjegyzés, akkor következhet a két napos ülésünk vége, és május 8-án 15 órakor kérem a koordinátorokat és a raportőröket, hogy tartsák szabadon ezt az időpontot, mert rögtön utána tartunk még egy ülést. Mindenkinek köszönöm a részvételt, május 8-án találkozunk. Merci beaucoup. Très, très gentil et très